reflektálni, gondolom. Parancsoljon. Igen, nem lep meg. Egnyi úr bizony válaszolni kíván. A bizonyíték nagyon világos volt, mert a, a széllel terjedt a fertőzés a szélirányban, és sokkal nehezebbé tette a, a munkát. Az egyik nagy gond az égetéssel az volt, hogy idő kellett hozzá, Lord Northumberton azt mondta, ön is onnan jön, mint ahonnan ő egyébként, hogy 24 órán belül kell lelőni és eltemetni az állatot. Kész pasz. Az elégetésre az a gond, hogy ezek a nagy mágiákat föl kell építeni, időt vesz igénybe, és ez növelte a, a terjedés lehetőségét. Rosszabbat nem is tehettünk volna amit tettünk, Lord Amberton lejelentése szerint kellett volna eljárni, el, eltemetni állatokat. Az EU belátta a hibát, és engedélyezte az elásást, de csak egyes területeken, nem a farmon, hanem mondjuk egy régi reptéren 200 km-ről arrébb. Azt jelenti, hogy teherautókon kellett szállítani az állatokat, a testnedvek az útra folytak, hát egy, egy teljes káosz volt. Elképesztő volt. Hát én magam is gazdálkodtam, akkor jól tudom, miről beszélek. E, dziękuję. Może prosimy, żeby nie kontynuowali Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ő meg most erre válaszolna. Igen. Valóban e, döbbenetes volt. Ám ön azt mondta, hogy az égetés terjesztette a betegséget. Ön is tudja, hogy nincs ilyen bizonyíték. Szívesen látom, van bizonyíték, de ön is tudja, mint én is tudom, hogy nincs erre bizonyíték hogy az égetéssel terjedt volna a betegség. Bardzo, bardzo dziękujemy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a kommentárokat. Mindannyian érdeklődéssel foglalkozunk ezzel a témával, már csak szakbizottsági tagságunk miatt is. És sajnos most nincs arra időnk, hogy tovább besézzük ezt a témát, tovább kell mennünk a napi rendünk mentén. Megyünk is. Az új élemezés és tapakos biztonsági szövetség eh, témájában a DEVE bizottsággal együtt kell mozdulnunk. Moliszkot Kétó a mi részünkről az előadó, aki viszont nincs itt. A DEVE az illetékes, mi csak véleményt alkotunk, nem a fogalmazó, nem tudom, itt van-e végül is, mert ha nincs, akkor Andrews úr lenne a felelőse a témának. Parancsoljon, vállalja! hanem akkor ugrunk. Nyolcas napi rendi pont. Ezt viszont az alelnök úr fog előadni, aki itt van, készen áll. Nagyon fontos a munkahelyteremtés a vidéki területeken, a kap révén című téma. Nyilvánvaló, hogy feltétlenül cél, hogy növeljük a munkavállalók számát a vidéki területeken kiváltképp, és hogy erre a kap eszközeit a lehető legjobban alkalmazzuk. Jelentéstevő bizonyal bemutatja a témáját. Igen, parancsoljon, öné a szó. Oui, merci. Köszönöm, elnök úr, a szót. Úgy, úgy szerettem volna átgondolni az én hozzászólásomat, hogy meghallgatom előtte a kollégákat, de nyilván nincs szükség arra, hogy húzom az időt. Azt akartam mondani, hogy ez egy kicsit sajátos jelentés, mert a döntéseinket tükrözi, ugyanis ahogyan a foglalkoztatás kérdésével foglalkozunk a kapon keretén belül, különbözőképpen lehet ezt a kérdést megközelíteni. Tekintettel a mezőgazdasági helyzetre jelenleg, illetve a többszörös válságokra, az elnéptelenedő vidéki területekre, arra gondoltam, hogy esetleg nem lenne haszontalan, hogyha a közös mezőgazdasági politika reformja keretén belül megpróbálnánk a mezőgazdasági politikákról is vitát folytatni. Az önöknek készült dokumentumnak ez a témája, a kap és a foglalkoztatás témájában. Mivel első eszmecserét folytatunk, azt a kívánságomat fogalmaznám meg, hogy mindannyian próbálják meg ennek a jövendőbeli jelentésnek a vezérfonalát kiegészíteni. Ha megvizsgáljuk a kapot a foglalkoztatottság tükrében, nem kerülhetjük el annak a kérdésnek a feltételét, hogy ennek a politikának milyen hatása van, amelyet 54 évvel ezelőtt hoztak létre mivel az Európai Uniós költségvetés 40%-át képviseli, és mivel a foglalkoztatottság Juncker elnök úr által megfogalmazott célkitűzések között is az egyik prioritás. De még eddig semmiféle értékelést nem találtam, tudományos és komoly értékelést a kap, illetve foglalkoztatottság közötti kapcsolatról. Ma pedig Felmerül a legitimitás kérdése a kap kapcsán, hogy milyen hatása van az Európai Uniós költségvetésre, és bizony ez fel fog vetődni, és úgy gondolom, és hiszem, hogy nem szabad behújnunk a szemünket. Én azokhoz tartozom, akik úgy gondolják, hogy a közös mezőgazdasági politikára természetesen elengedhetetlenül szükség van, azonban nem lehet elkerülnünk azt a kérdést, hogy persze szükség van erre, de milyen mezőgazdasági politikára. Szerintem nem csak borítékok kiosztásáról lehet szó a tagállamok között. A piac törvénye, amelynek értelmében bizonyos területeken koncentrálódnak bizonyos tevékenységek, mások terület, más területeken pedig se, nem, nem oldja meg a foglalkoztatóság, foglalkoztatottság, a területi egyensúly, az egészségügy, a biodiverzitás, a környezetvédelem kérdését, vagy pedig az éghajlatváltozás problematikáját. Úgy gondolom a mi felelősségünk az, hogy újra átgondoljuk a közös mezőgazdasági politikát, mi pedig közös célkitúzések figyelembevételével. Tudjuk, hogy többet kell termelni, mégpedig jobban. Ezt már elmondta az elnök úr is a jelentésben. A kérdés azonban felmerül, hogy hol termeljünk, hogyan termeljünk, és mivel és kivel. Ez pedig közvetlen hatással van a területi foglalkoztatottságra. Hiszen többször kudarcot vallottunk. Az egyetlen válasz ugyanis eddig az volt, hogy a liberalizáció, a szabályoktól való megszabadulás az EU-n belül az egyetlen megoldás? Kérdezem. Én nem hiszem. De azért el kell, hogy gondolkodjunk azon, hogy mi milyen mezőgazdasági modellt szeretnénk. Mindenki szolgálatába kell állítanunk egy valós politikát ezen a területen hiszen a jövőben támogatni akarjuk a mezőgazdaságot, megfelelő feladatot kitűzni számára a vidéki területeken, a foglalkoztatottság szempontjából. Elnök úr, nagyon várom a hozzászólásokat, hogy a jelentés tartalmát megfelelő irányba ö, ö, tereljem még a nyár előtt. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję, panie pośle. Nagyon szépen köszönöm, Andrew úr. Köszönöm a nagyon érdekes felvezetését. Úgy gondolom, hogy a kapa kapcsolatban túlságosan sok az elvárás nem tud mindent elintézni a közös agrárpolitika. Nagyon sokszor úgy érezzük, hogy túl sok ügyet próbál megoldani, túl sok fronton nyit harcot, túl nagy feladatokat vállal, és nem eléggé koncentrál a mezőgazdaságra, a gazdálkodók piacaira. Nyilván vannak környezetvédelmi politikák és egyéb ügyek is, amelyek összefüggenek a mezőgazdasággal. Tulajdonképpen Andrew úrnak ez az első előadása volt ezzel kapcsolatban. Miller asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni jelentéstevő munkáját. Támogatom azt a tézist, miszerint sürgető az, hogy a foglalkoztatási helyzet mi hamarabb javuljon a vidéki területeken. Ugyanakkor arra is szeretnék utalni, hogy ez a jelentés tematikusan konkrét javaslatokat kéne megfogalmazzon. Nem ezt teszi. Nem a kap reformjáról kéne szó esem, mint ahogy itt bemutatja a jelentés. Én értelemben szerintem tehát inkább arra kéne szóljon, hogyan tudunk olyan kezdeményezéseket támogatni, amely csökkenteni a foglalkozatás szűkülését vidékeken. vidéken. A szociális alap és a ö, vidékfejlesztési alap felhasználásának javítását kéne előrányoznunk, a bürokrácia csökkentését, különösen a fiatal gazdák hozzáférését javítva ezen támogatásokhoz. Ez kéne legyen a cél. Nem pedig az, hogy úgy, ahogy van, a közvetlen kifejezéseket átalakítsuk. Ez fontos területe a kisgazdaságok fenntartása struktúrájának. Nem az a cél, hogy ezt szétszedjük, hanem az, hogy javítsuk a végrehajtást. Pan poseł Hausling, panie pośle, bardzo proszę. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde... Köszönöm. Szerintem jó kérdéseket tettünk fel. Nem csak az a kérdés, hogyan lehet konkrétabbá tenni egyes programokat, hanem lényegileg hogyan lehet a, a kapot átalakítani, és erre fel is kell hívnunk, mert a kifizetések legitimitása valóban megkérdelezőlik. Ha megnézzük, mennyi pénzt adunk ki a kapban, és összevetjük, hány munkahely nyílt meg az elmúlt években a vidéki területen, hát akkor bizony negatíva a mérleg egészében véve. Az elmúlt tíz évben, legalábbis német országban a tejgazda, tejgazdák fele elveszett, a munkahelyek fele elveszett, hatalmas pénzeket tettünk bele. Tehát egyre kevesebb gazda, egyre több pénzt kap fejenként, miközben csökkennek a munkahely számok vidéken. Tehát Müller úrnak azt a kérdést kell feltenni, hogyan lehetne ezen változtatni mondjuk az exportpiacok felé bővítve, vagy a dereguláció mentén. Tehát ezeket kéne teljesen más szellemben megvitassa ez a jelentés. A kifizetések mérhetőségét is tematizálnunk kellene a kap legközelebbi reformjára igazolva a kifizetések jogosságát. Tehát ha a 5-6 milliárddal nem sikerült fenntartani a munkahelyek számát a vidéki vállalkozások körében. Lehet már most is javulásokról beszélni persze itt-ott. A támogatási időszakban a második pillére át lehetne tenni egyes forrásokat, erre van lehetőség, ezt meg kéne vitassuk, és ezt is meg kéne beszélni, hogy vajon az működő támogatási programok valóban munkahely teremtő jelleggel bírnak-e, ebben a ciklusban is lehet még változásokat elérni, és különös tekintettel a következő támogatási lehetne előrányozni ilyeneket. Most akkor elég hosszú felszólaló lista van, tudjuk, hogy ez fontos ügy és érdekes ügy úgy gondolom, hogy az első 15 jelentkező kaphat szót, ugyan időnk van, de jó lenne, ha mindenkinek lenne módja megszólalni. Köszönöm szépen, Anyu úr. Ugye egy új gazdasági, új társadalmi szervezésre van szükség, hiszen lehet, hogy az agrár tevékenység az önök dokumentumai szerint második, harmadik helyre kerül, más fontos ügyek mögött, amelyek úgymond kiváltják a mezőgazdaságot a közösségi forrás felhasználásról beszélek, és így tovább. Ugyanakkor fontos tudnunk, hogy ez az új társadalmi szerződés miből áll, ettől függetlenül tudom támogatni vagy nem támogatni, hiszen nem túlságosan látok tisztán, miután olvastam ezt a anyagot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dontán úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Szeretnék köszöntet mondani Andrió kollégának, hogy egyértelműen felvetette ezeket az elképzeléseket, de úgy tűnik számomra, hogy a kap, amiről 2013-ban tárgyaltunk, újabb tárgyalások tárgyát képezi majd 2020-ban. Eh, azt gondolom, hogy azt kockáztatjuk, hogy állandó vitát folytassunk, pedig az alkalmazási intézkedések eh, főleg Franciaországban még nem működnek. Úgy gondolom, hogy a kérdés, amit föl kell vetnünk, az az, hogy az eszközök eh, hogyan alkalmazhatók, amelyekkel már is rendelkezünk a foglalkoztatottság érdekében. De most kell megnyitni ezt a vitát, itt a parlamenten belül is, amikor költségvetési felülvizsgálatról van szó, hogy ezt hogy tudjuk a mi mezőgazdasági politikáink érdekében átalakítani. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor elveszíthetünk jelentős pénzeket. Úgyhogy vissza kell térnünk a lényegére ennek a jelentésnek, hogy a kap az olyan kritériumok, eszközök felhasználásával, amiket már bevezettünk, hogyan szolgálhatja a foglalkoztatottságot és a vidékfejlesztést. Köszönöm. asszony. Ja, zoveel. Als ik kijk... Jobb így. Tehát ez a téma nagyon sok gondolatot keltett a gazdák körében is. 2020-ra kérdezik a gazdák, mi hova, hova tartunk addigra majd, és azon túl Európáról van szó. Európa békéről szól, de az élelmiszerbiztonságról is. A világ többi részén is igyekeznek az élelmiszerbiztonság ellátás biztonságát megteremteni, ám az innováció tekintetében is fel kell tegyük a kérdéseket, a szociális, gazdasági tényezők mérlegelésével azt is látni, hogy a gazdák nagyon sok zöld, ugyan, zöld és kék szolgáltatást nyújtanak, például Natura 2000-ben, és felteszem a kérdés, hogy indirekt módon hány munkahely nyilat meg, nem közvetlenül, de közvetett módon a mezőgazdasághoz kapcsolódó ágazatokban igenis nyílnak meg állások, itt pozitív a mérleg, még egy pont ezzel kapcsolatban az, az első pillérben a Juncker alapforrásait felhasználva az egyetemeken kutatási pénzeket használnak fel a mezőgazdasági címke alatt, ám ez a, gazdák asztalán nem jelenik meg, ők nem érzékelik ezeket a, ezeket a tételeket. Holott az ő szempontjukból kéne vizsgálni. Uh, thank you. Uh, very important. Köszönöm szépen, nagyon fontos ügy ez. A kérdés az az, hogy a, ugye nyilván a vidéki területeken hogy tudja a közös agrárpolitika javítani a helyzeteket. Nos, olyan területre jövök, ahol láthattuk, hogy ha jól működik a kap, akkor a munkahelyteremtés segíti, hogyha a frontloading javaslatokat, ahogy azt a biztos javasolta, hogyha ezt a kormányok magáéva tette volna, akkor hogy egy adott területen kisebb eh, gazdálkodók kapták volna meg a pénzt, 11 millió euró került volna erre, ebbe a térségbe, ehelyett eh, nem a kis gazdálkodóknak, hanem a nagy gazdálkodóknak eh, ment a pénz. Jól lehet, ők is egyszerre csak egy nadrágot vehetnek föl, egyszerre csak egy ágyban alhatnak. Nem gazdálkodásra költötték hanem eh, eh, horvátországi nyaralókra, olaszországi eh, európai nyaralókra küldötték ezt a pénzt. Hogyha megnézzük, hogy milyen módon lehetne több munkáját teremteni, mi lenne, hogyha a közös agrárpolitikai pénzeket a kisgazdálkodókra költenénk helyben, hiszen ez volt az eredeti cél. Az a térség, ahol mire én beszélek, ott 440 eurót jelentett volna minden egyes embernek, minden egyes férfinak, nőnek és gyermeknek. Elnök, köszönöm szépen, Brennan képviselő. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy jók az alapok, erre már lehet építeni. Tavaly novemberben e, összehoztunk egy csoportot e, Anglia észak-keleti részén, hogy beszéljünk arról, hogy a közös agrárpolitika hogyan teremthet munkahelyeket. 43 javaslatot e, fogalmaztak meg, hagy soroljak föl egy párat. A szakértők úgy érezték, hogy előzőre kell kerülni eh, pontosabban az Európai Bizottság kockázat kerülése nem megfelelő, eh, sokkal jobban be kell vállalni a kockázatokat. Eh, a fiatal gazdálkodás, gazdálkodókra vonatkozó programot ki kell bővíteni a fiatal vállalkozókra, nem csak gazdálkodókra, hanem vidéki vállalkozókra is, ezen kívül hivatkoztak a LIDER programra, amelyet a leghasznosabbnak tekintettek a vidéki fejlesztésben, de fontos, hogy ez bottom-up, tehát lentről felfelé építkező rendszer legyen, és ne fentről le, erőszakot lecsorgatott megközelítés. Beszéltek arról, hogy az egyre olcsóbb tömegtermelésnek milyen kihatása van a foglalkoztatásra, Beszéltünk a precíziós gazdaságról, amely a kutatás fejlesztés munkahelyeit egyrészt növeli, másrészt más területeken csökkenti a foglalkoztatást. Említették, hogy fontos a vállalkozói kultúra megerősítése a gazdálkodók között. Ez volt néhány fontos javaslat, amelyet az észak-keleti angliai szakértői ülés alkalmával megfogalmaztak, de Durhamben, de ennek az anyagát köröztetni fogom. Köszönöm ezt a tájékoztatást. Kérem, hogy a már meg rendelkezés álló anyagot, azt küldje át mindenkinek, de képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Érdekes, ha ezt a témát vitatjuk. Ezért is köszönöm, hogy felvetette André úr. Ám egy számmal legyünk körültekintőek. 40% az EU költségvetésnek írod. Ha mindent beleszámolunk, akkor az agrárpolitika csak 1% lenne a teljes európai GDP-ben. És 27% volt. A mostani agrárpolitika a vidéki területeken való munkahelyteremtése tekintetében saját szűkebb pátriámat, Bajorországot hoznám fel, hogyha azokat a területeket megnézzük, amelyek korábban mezőgazdaság jellegek voltak, 1,8% volt Bajorországban 3,6% a munkanélküliség, mezőgazdaság nélkül sokkal magasabb volna. Az autóipar és a gépipar, összevetve a mezőgazdaság az a terület, ahol nagyon sokat lehetne felődni, ám a második pillére mentek a brüsszeli pénzek, Andrei, neked mondom, a mostani agrárpolitikában nem lehet az agrárpénzeket foglalkoztatás bővítésre költeni, ezek tagállami hatáskörbe esnek. Franciaország egyébként jobban ér ezekkel az eszközökkel. Örülök mindenképpen a további vitának, és magam is megfogalmazok majd érveket ennek során. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Andrew úr. Először is azt szeretném mondani, hogy a dokumentum, amelyet megkaptunk, nagyon jó kiindulási pontnak tűnik, és ennek alapján azt tudjuk gondolni, hogy milyen lépéseket lehet hozni. Úgy gondolom, hogy képesek vagyunk arra, hogy ezekre a kívásokra válaszunk, amelyek előttünk ágaskodnak, és ez javítani is fogja a közös agrárpolitika megvalósítását. Alapokat fektetett le az új eh, eh, közös agrárpolitika lefektetéséhez megvalósításához, létrehozásához, amely valóban a foglalkoztatást növelni. Úgy gondolom, hogy fontos tényleg, hogy valóban közvetlen munkahelyeket teremtsünk, nyilvánvalóan fontos, hogy hogy a munkahelyteremtésre összpontosítson. Köszönöm szépen. Oświetlacja, amikor a nowych miejsc pracy Nos, a új munk teremtése, mondja az elnök, azt jelenti, hogy egyre inkább a mezőgazdaságra kell koncentrálnunk, az ottani eh, munkahelyekre, tehát nagyobb módon tudjuk koncentrálni eh, ezeket a foglalkoztatási lehetőségeket. Képviselőtársának megadom a szót. Eh, Köszönöm, elnök úr úgy gondoltam, úgy gondolom, hogy ez a téma valóban nagyon fontos. A kap az Európai Unió költségvetésének több mint 40%-át képviseli, és egyes rendelkezésem rádó adatok alapján ennek több mint fele a gazdálkodók nagyon kis százalékához jut el koncentráltan. Ezért meggyőződésem, hogy sokkal inkább a kisebb családi gazdálkodásokra kell koncentrálnunk. Ők jelentenék a bázisát a közös agrárpolitikának, őknek kell, hogy a jövőben a közös agrárpolitika célkeretjében legyenek, hiszen azok az emberek, akik ott maradnak a gazdaságaikban, a farmjukon, ők önfoglalkoztatók, és munkahelyet teremtenek saját maguknak, de ezen kívül a családtagjaikat is foglalkoztatják, nem vesznek föl munkanélküli segélyt, saját vállalkozásaikat fejlesztik, és így összességében is új munkahelyeket teremtenek. Ezen túlmenően azonban élelmiszer termelnek, megőrzik a vidéki területek állapotát, és a vidéki térségek identitását is erősítik. Úgy gondolom, hogy a szerepüknek sokszoros funkciója van, szerepe van, több rétű szerepe van, és úgy gondolom, hogy a pénzügyi eszközeinket feléjük kell irányítanunk, és nem a nagy gazdaságok felé. koji vodi eh, dodatnom bogaćenju. Amelyek gyakorlatilag csak eh, nagyobb eh, profitra törekszenek semmi másra. Kaputó úr, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Én egyetértek Erik Andrew kollega jelentésével. Kiváló munkát végzett, kiváló alap ez ö, számunkra. Nagyon sok kollega elmondta, hogy a kap olyan koherens kontextusba kell, hogy kerüljön, amely fenntartható fejlődést biztosít a vidék számára. Erik nagyon sok javaslatot fogalmazott meg, amikor arra utalt, hogy újra kell gondolni a kapot, hogy ne csak a termelésre koncentráljunk, hanem arra, hogy hogyan, hol és ki fog termelni. A kap vonatkozásában ugyanis még nem tudjuk ezt mérni. Eljött az a pillanat, az a különleges pillanat, amikor a fő aktorokra kell gondolnunk, akiknek is át kell gondolni ezt a fontos kérdést, egy komolyabb probléma kapcsán, a foglalkoztatottságra gondolok itt. Nagyon sok eh, gondolat elhangzott már, nem akarom ezeket megismételni, de amikor a vidékfejlesztésről beszélünk, újfajta mezőgazdaságot is el kell képzelnünk, amely alapvetően innováció alapú, az eljárásokat egyszerűsíti, kevesebb kockázattal jár, és fenntartható fejlődést biztosít. Látom már a kalapácsot, hogy emeli, úgyhogy köszönöm. Én is szeretném megköszönni ennek az anyagnak az előkészítését. Jó, szerintem jó dokumentum született, és elnök úr, önnek szeretnék igazat adni. Ma már beszélt a koncentráció fontosságáról, és ez egy további szakasza a föld tulajdon koncentrációnak. 50%-ával bírnak a földterületnek a gazdálkodók 3%-a, tehát a, a, a termőföldek tulajdona egyre inkább koncentrálódik, és mivel terület alapúak a támogatások jó részt, így a pénzek is koncentrálódnak, a támogatások. Tehát egyrészt azt kell megnézzük, hol lehet munkahelyeket teremteni, ám a koncentráció sosem vezetett munkahelyek teremtéséhez. Ezért tartom André úr javaslatát jónak, és arra érdemesnek, hogy tovább dolgozzunk rajta. Egy új társadalmi szerzésre van szükség, ahogy mondotta, ez nagyon jó kifejezés, mert legitimálnunk kell ezeket a támogatásokat. Ez nem csak a, a gazdálkodók pénze, az egész társadalom pénze, úgy is kell vele sáfárkodni. Köszönöm szépen. Egy úr. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezt az adófizető szempontjából kell nézni, aki a közös mezőgazdas agrárpolitikát eh, fizeti, finanszírozza, eh, fel lehet őket használni városi, illetve mezőgazdasági vagy vidéki adófizetőkre, és a városiak nyilván azt gondolják, hogy ennek köszönhetően majd választékos eh, mezőgazdasági termékeket, élelmiszer fog tudni vásárolni. A városiak azt is gondolják, hogy ha ebbe pénzt tesznek, akkor nyilván hozzá kell, hogy tudjanak férni a vidéki területekhez eh, pihenési szempontból, eh, rekreációs szempontból, kirándulni és így tovább. A mezőgazdasági eh, adózók úgy gondolják, hogy munkahelyeket kell teremteni, azonban az élelmiszer termelés egyre kevesebb embert, embert vesz igénybe. 15 évvel ezelőtt nem nagy móka volt vidéken dolgozni Nyilván a mezőgazdasági környezetvédelmi szektorban van munkahelyteremtési lehetőség. A mezőgazdasági politikának az, az, az lenne a feladata, hogy a kereslet kínálat hullámzását kiegyenlítse, olyan ö, ö, politikákat követni, amelyek a völgyeket és a hegy, hegycsúcsokat ezen a görbén kiegyenlítik. Fontos, hogy a kereszt megfelelés a lehető legjobb legyen, csökkenteni a széndiokszid kibocsátást és a és a, a, a közben itt van ugye a metán korlátozás, a kérező állatállomány esetében, ami, ami gyakorlatilag ezzel kapcsolatos korlátozó intézkedések gyakorlatilag kinyírják az ottani mezőgazdaságot, azonban sokan nem e, e, e, szerep, nagyon sok városi adózó van, akinek nem tetszik, hogy az ő adópénzüket mondjuk bikaviatalokra tartott állatok tenyésztésére fordítják bizonyos országokban. Köszönöm, mondja az elnök. Jár úr, köszönöm szépen. Először is azzal semmi gond, hogy a munkahelyeket létrehozását támogassuk, ám a versenyképes jelzőt tenném oda, mert hogyha csak munkahelyek csak úgy jönnek a támogatások révén, ám ezek nem járnak meg aztán a lábukon, az nem jó. Aztán általános kritika érte az első pillért, meg a másik. Lehet kritizálni persze a végrehajtást, ám a, a, a nagy számtani összefüggéseket nem lehet figyelmen kívül adni, hogyha a közvetlen kifizetéseket felosztanánk a foglalkoztatók között hektár alapján, akkor 3500 eurót lehet kifizetni egy főre. Nem havonta, évente. 3500 euróval egy évben nem lehetne megérni a csatát, tehát ez kicsit azért nézzük meg a, a számokat, hogy azt is azt, hogy hogyan lehet igazából munkahelyeket teremteni. Harmadsorban pedig nem szabad a második pillért figyelmen kívül hagyni, ahol több rugalmasság engedhető meg, a vidékfejlesztési területeken is lényegében egy, a 8 az 1 10-hez az arány, a legtöbb munkahely nem a primer ö, szektorokban jön létre a mezőgazdaságban, hanem a szekunder, tehát származékos mezőgazdasági ágazatokban, és erre, ennek támogatására a második pillér alkalmasabb. Ne hagyjuk ezt tehát figyelmen kívül. Köszönöm szépen, Vazan úr. Oui, merci. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Én emlékeztetnék a kap politikájának következményeire a francia mezőgazdaságra. Az 50-es években a teljes foglalkoztatottság 31%-át adta a mezőgazdaság. Ez azért jelentős. Ma csak körülbelül 1 millióan vannak, vagyis az aktív lakosság 4%-a, és egyetlen egy gazdasági ágazatban sem zuhant vissza ennyire a foglalkoztatottság. Hozzátenném még azt is, hogy 60%-ában visszaestek a területek 60-as években, és az 50 hektárnál nagyobb gazdaság száma pedig meg kétszereződött. Ez persze az elnéptelenedést is támogatja úgy becslik, hogy a közös gazdasági politikából ki kellene szállnunk. Hiszen a következők a kérdések. Először is az államok szuverenitása lenne fontos, hogy hogyan használják fel a mezőgazdasági területeket, a gazdaság újra átalakítása, a helyi felhasználás, a kis gazdaságok támogatása, a biogazdálkodás, és ezek a szupermarketek is megoldást mutatnának. Alternatív megoldásokat kell találni, mert a reform nem valósulhat meg azon kívül, hogy átgondoljuk azt, hogy hogyan is áll a helyzetünk a világpiacon 92 óta. Mi a helyzet a konkrét fellépésekkel? Köszönöm. Dziękuję, dziękuję. No ciekawy temat, gdybyśmy odeszli od wspólnej polityki rolnej. Czy... Nos, hogy sikerül ezt a koncentrációt megvalósítani, e, azt majd még meglátjuk. E, de föl lehet idézni a múltban már lezajlott beszélgetéseket ezzel kapcsolatban. E, megadom a szót. És a hogy foglalom össze röviden, szeretném megköszönni mindenek előtt a jelentéstevőnek ezt a kiváló munkát, mely a mezőgazdaság minden ágazatával foglalkozott, nagyon érdekes anyag. Ugyanakkor legyünk a figyelemmel magukra, a gazdákra is, a gazdák igényére az európai tagállam egyes tagállamokban teremtse meg azokat lehetőségeket, melyek révén piacokat szerezhetnek, és az élelmiszer ellátás biztonságét, élelmiszer minőség tekintetében versenyezni tudnak. Az biztonságot nem sikerül mindig biztosítanunk, és sok esetben kitesszük a gazdáinkat külső méltánytalan vagy nem jó minőségű áruk versenyének. Olyan árakat kell tehát meghatároznunk, amely rév, amelyek révén a gazdák életminősége fenntartható és a foglalkoztatás szintje fokozható. Különösen Dél-Európában volna ez nagyon fontos cél, és még inkább drámai a helyzet Görögországban, az ottani gazdák körében. Tehát a tagállami sajátságokra figyelemmel kell lenni. Köszönöm. A bizottság képviselő kap meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon nagy körültekintéssel figyelemmel olvastuk a dokumentumot, és hallgattuk meg a vitában elhangzott gondolatokat. Arról, hogy a kap miképpen tudja javítani a foglalkoztatást a vidéki területeken. Nagy fontosságú téma ez. A kap nagyon féleképpen járulhat hozzá a mezőgazdasági területek fenntartható menedzseléséhez, a munkahelyteremtéshez, általában a gazdálkodáshoz. A bizottság számára rendkívül fontos a munkahelyek megteremtése és fenntartása. Ez a Juncker tervben is szerepel, és a vidék területek fejlesztése hozzájárul ehhez a célokhoz. Az EU mezőgazdaságban 11 millió gazdaságban 22 millió ember dolgozik. Ez létfontosságú. Az élelmiszeriparral, kereskedelemmel 44 millió európai munkahelyet működtet a mezőgazdaság. Ez persze nem csak a konkrét agrármunkahelyeket jelenti. A második pillérben a vidékfejlesztési programok lehetőséget kínálnak a vidéki területek gazdasági fejlődéséhez, például a startup vállalkozások indításához, alapszolgáltatásokhoz, mint a széleskörű internet, széles távú internet elérés és egyéb kapcsolódó tevékenységek támogatására. A közvetlen, bár a közvetlen kifizetések a legfő, még mindig a gerince a, a támogatásnak, ám a tájfenntartás, a víz és a, a természet minőségének megőrzése is fontos cél a vidékfejlesztés kulcsfontosságú befektetési beruházási politika a munkahelyteremtési növekedési kihívás tekintetében. A vidéki vállalkozások indításának finanszírozása van előtérben. A mostanáig elfogadott programok révén a tagállamok 170 ezer fiatal gazdát igyekeznek támogatni, és 60 ezer nem mezőgazdasági vállalkozást a vidéki területeken. További beruházások, befektetések igyekeznek lehetőséget teremteni számunkra. A teljes közberuházási volumen 2014-től 20-ig, amely a gazdaság és az agrifood áradatot támogatja, 22 milliárd euró lesz. Ennek révén a gazdaság, a gazdaság fejlesztése, a minőségi rendszerek és együttműködési projektekben a részvételt igyekszünk segíteni, olyan pénzügyi eszközökkel is, mint a garanciák, hitelek, vagyon támogatás hatalmas hozzáadott értéket hozhat, és ez ide vonhat plusz magántőkét az eredmények elérése érdekében. Hangsúlyoznám a vidékfejlesztés egyik új elemét, amely inspirált más ágazatokat is már, ez pedig az, hogy az európai mezőgazdasági partneri rendszerben több mint 3000 interaktív, innovatív projektet támogatunk, ahol kutatók és vállalatok működtek együtt konkrét alkalmazható megoldások alkalmazása érdekében. Így lehet az innovációs kultúrát erősíteni az Afri food ágazatban is, így lehet kiegészíteni a Horizont 2020-as célokat az EU e, kutatáspolitikája tekintetében. Hadd szóljak néhány szót a fenntarthatóságról, meg a szociális dimenzióról. A fenntarthatóság a mezőgazdasági termékek minőségének javítását és fenntarthatóságát kell szolgálni. A források fogyasztása, tehát a víz és a elektromos áram fogyasztásának csökkentése is kulcsfontosságú a gazdaságok életképességének erősítésében, és ez a körkörös gazdaságban is nagyon fontos potenciált mutat fel, erről is szól a jelentés. Ez összefüggében szeretném hangsúlyozni, hogy 51%-a az EU vidékfejlesztési támogatásának 2014-től 20-ig környezetvédelmi projekteket és éghajlatváltozás csökkentési és adaptációs intézkedéseket is támogat. Itt egy sor, a vidéki területeken egy sor közjó előállítása folyik, pihenési célok valósulnak meg, energetikai a nyersanyag termelés is folyik. Ezért kell integrált megközelítést alkalmazni a vidékfejlesztésben az EU-ban túl lépve a pusztán agrártermelésen, szélesebb körben vizsgálva a szinergiák lehetőségét más szakpolitikákkal, a szociális inklúzió, az fejlesztés a vidéki területeken, az egyik a hat prioritásnak az új területesen vonatkozó szakpolitikában a, a társadalmi kötelékek sokszor erősebbek vidéken, így könnyebben lehet közös kezdeményezéseket indítani. A KAP támogatásokat nyújt a helyi cselekvési csoportoknak, a LIDER módszertan mentén, 54% az EU vidéki területenek kap valamilyen helyi fejlesztési stratégiában van részvételt. Ezek a projektek legalább 44 ezer nem mezőgazdaság munkahelyet teremtenek, 74 ezer szolgáltatási, jó szolgáltatási munkahelyet együtt. Összefoglalhatát a kap hozzájárul ahhoz, hogy az európai lakosságnak megadjuk a lehetőséget a vidéki élet folytatásához, közvetlenül is támogatva őket, meg úgy is, hogy a gazdasági növekedés is megfelelő környezet megteremtjük. Fontos, hogy a tagállamok és a régiók éljenek a megfelelő lehetőségekkel a legjobb módon, és meghatározzák az igényeket és célokat. 54 év végrehajtása látunk mögött is mondhatjuk, hogy a kap továbbra is releváns és nagyra értékelt szakpolitikai eszköz, ahogy ezt a legutóbbi vélemény is kimutatta. Megfelelő keretekre és feltételekre van szükség ahhoz, hogy gazdasági növekedés, munkahelyteremtés folyamatosan vidéki területeken. Várjuk a végső jelentést, és azt, hogy együttműködjünk Önökkel a végrehajtásban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Talán akkor most átadnám a szót a jelentéstevőnek, Andrei úrnak hogy válaszolni tudjon a különböző megjegyzésekkel, Nagyon érdekes ez a vita, öné a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm tisztelt elnök úr a szót, mindannyiuknak köszönöm, akik hozzászóltak. Valóban a tartalom rendkívül gazdag volt és érdekes. Ha jól értettem, ez volt tehát az első eszmecsere célja, hogy keretet szabjunk a jelentésnek a dokumentum nem igazán a tartalomról szólt, nem annyira provokatív jellegűnek szántam, mint inkább felvetés jellegűnek. Szeretnék a bizottság hozzászólásához is hozzászólni, mert végül is, hogyha nem szólnak hozzá, akkor nincs értelme megírni ezt a jelentést mert hogyha nem akarjuk feltenni a kérdést a kap működését illetően, akkor azt gondoljuk, hogy minden a lehető legjobban működik. Azt gondolom, hogy ha azt akarjuk, hogy a vidék újra életre keljen, tenni kell valamit, mert ez nem egészen így van. Ott van Franciaországban a bretonok helyzete, hallottuk a mezőgazdaság állapotát, úgyhogy vannak azért aggályok, különböző jellegűek, amelyekkel kapcsolatban naponta kérdéseket teszünk fel, a jelennel, a jövővel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy a rövid távú kérdésekre kell válaszolni, először is nyilván anélkül, hogy kizárnánk azt, hogy a hosszú távú kérdésekről is el kell gondolkodnunk. Elnök úr, ön is említette, hogy mi a helyzet a koncentrációval. Nyilván a jelentés célja az lesz, hogy konkrét válaszokat fogalmazunk meg, de nyilván el kell gondolkozni az alap problémákon, és nyilván az volna fontos, hogy valamilyen állami politika jöjjön létre mindenféle mezőgazdasági modellre, mert mindegyikkel kell foglalkoznunk, és akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy pillanatnyilag a vidéki és a mezőgazdasági politika minden egyes területet lefed, mert ha bizonyos tapasztalatokat vetünk fel, például a városi mezőgazdaságot illetően, Szerintem fel kell tennünk a kérdést az egyensúlyra vonatkozóan is a vidéki illetve a város között, hogy ne, nem lehetne ezt valahogy összekötni. Azt gondolom, hogy nagyon sokan szeretnék, hogyha a tevékenység és a foglalkoztatottság azon területekre vonatkozna, amelyek legyenek olyan területek például, amelyek sajátságos nehézségekkel küzdenek, mondjuk a hegyvidékek, stb. Azt gondolom, hogy az igaz, hogy néhány éve már a, a gazdaság elszivárgását kísérni próbáljuk. És azt gondolom, hogy Nekünk kell javaslatokat megfogalmaznunk, ez ma még nem így van, de a jövőben mindenképpen így kell, hogy legyen, a jövő kap a keretén belül, mert az elkövetkezendő hónapok és évek során bizony nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezt a, jellemz, ezt a jellegzetességet. Spanyol kollégám, kolléganőm az ökológiai problémákat is felvetette a szociális aspektusokkal. Nyilván a termőföldre is oda kell figyelnünk, hogy ezt ne tegyük tönkre. Ez nagy kihívás, hiszen ez a fejlődés egyik forrása. Nem csak az élelmiszerellátás kell, hogy ennek feladata legyen. Szociális feladatai is vannak, és nyilván környezetvédelmiek is. Hát elnök úr, ezek nem válaszok voltak részemről, hanem gondolatok, amelyeket a hozzászólások szültek bennem. Nagy örömmel dolgozom önökkel együtt a jövőben. Nyilván a mai naptól kezdve köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez volt az első eszmecsere a munka dokumentum alapján, és meggyőződésem, hogy a további megjegyzések kiegészítik majd és gazdagítják a jelentést. Majd természetesen további egyeztetésre kerül sor, úgyhogy van még odáig időnk tehát úgy gondolom, hogy a napirendi pontot már lezárhatjuk, és áttérhetünk be hetes napirendi pontra, az új Élelmezés és Táplálkozás Biztonsági Szövetség címmel, ahogy már jeleztem, a felelős illetékes szakbizottság a DEVE, a jelentéstevő, pontosabban a vélemény előadója pedig Moniz Kotkátó eh, képviselő az zöldek részéről, szakbizottságunkból. Új megközelítésről van itt szó, az új élemezés és <clears throat> táplálkozás biztonsági szövetség alapján a május 2012. májusában indult ez a program, és az a célja, hogy a mezőgazdaságban magán eh, befektetéseket ösztönözzön a közszféra befektetéseit kiegészítésére és a mezőgazdasági élelmiszertermelési ágazat, az agrifood ágazat fejlesztését így mozdítsa elő. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy ezzel kapcsolatban véleményeket kérték, és szeretném a szót átadni a résztvevőnek, két asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ez valóban nagyon fontos ügy, és szakértőket mondtunk be, különösen Oliver de Schulte munkáját használtunk, aki az ENSZ különleges jelentéstevője volt az élelmiszerhez való jog témakörében, és aláhúzza, hogy gyakorlatilag a mezőgazdasági fejlesztésnek egy lejárt szabadosságú modelljét követi ez a szövetség. Hogyha megnézzük ennek a szervezetnek a nevét, akkor a táplálkozásra kellene koncentrálnunk, azonban nem ez történik. A táplálkozás másodlagos, eh, ahhoz képest, hogy a mezőgazdasági ipari eh, ágazatok sikeresen működjenek. Mezőgazdasági eh, termékekről beszélnek, eh, és inkább eh, monokultúrák eh, fejlesztését és ezt szorgalmazza ez a, az anyag amely az erózióhoz, a környezet pusztánsághoz vezet úgy gondolom, hogy olyan aggályok merülnek föl itt a közösség részéről, eh, hogy eh, ennek a szövetségnek a munkája kapcsán éppenséggel a legszegényebbek károsulnak ismét. A Global Justice Now, eh, a francia éjség elleni akció, a biogazdasági kezdeményezés és az Oxfam mindannyian aláhúzták, hogy milyen hibái vannak ennek a rendszernek, mitől véres a torka. Például Nigériában 30 ezer hektáron folyik amerikai cég által birtokolt koncesszió alapján monokultúrás termelés. Itt a helyi 40 ezer lakó megélhetését nem vették figyelembe. Nem tudok más képviselők, hogy vannak ezzel, de én nagyon sok e-mailt kapok aggódó polgároktól. Csak múlt héten 500-at kaptam. Tehát amit szeretnénk tenni a jelentésben, szeretnénk aláhúzni, hogy ami fontos, az a rugalmas, életképes helyi élelmiszertermelés, amely egyúttal a klímaváltozással szemben is működőképes. Nagyon sok élelmiszer típus, növényeket, zöldségeket, gyümölcsöket vettünk listába. Olyan politikákat kell megvalósítani, amely a nőket és a kisgazdálkodókat helyezi a célbontba, mert ők teszik ki a gazdálkodók többségét világszerte. Nagyon fontos, hogy ilyen kezdeményezésre van szükség, amely lehetővé teszi a gazdálkodóknak számára azt, hogy a függetlenség, a, a, függetlenül tudjanak működni, hogyha ehhez képest mindig eh, eh, eh, a nagy cégek berántják őket abba a csapdahelyzetben, hogy jogvédett vetőmagokat használhatnak csak, és kénytenek megvenni a gyomírtószereket, akkor ez nem fogja a helyzetüket javítani. Fölmerült már itt a, a földek elbitorlásának kérdése is egyértelmű, hogy, hogy spekuláció és korrupciós jelenségek tömegét látjuk. Egy gyakorlatilag pont azt látjuk, hogy a, a, azok a rendszerek, amelyek a földhöz kapcsolódó jogcímeket tartják, nyilván gyakran a kisvállalkozók, kisgazdálkodókkal szemben hat, hatnak ki hatást, fejtnek ki hatást, és az ő helyzetüket rontják Fontos, hogy a termelők helyzet erősödjön az ellátási láncban. Hogyha megnézzük azonban a különböző nemzetközi szervezetek FAO és az ENSZ alapelveit, azt látjuk, hogy a világ szegényebb országaira egészen más helyzet vonatkozik. Minden esetre úgy gondolom, hogy nagyon sok, nagyon nagy szerepe van a többi frakció árnyék jelentéstevőinek is, annak érdekében, hogy a szakbizottságban a többségi álláspontot ki tudjuk alakítani. Végül azt kell mondanom, hogy arra koncentrálunk, hogy egy olyan szervezet, amelyik elvben az élelmezés és táplálkozó viszonylag szövetséget fejlesztés szolgálná, ne húzza ki a talajt a legszegényebb, legkisebb termelők lába alól, le lehetetlenítve számukra azt, hogy akár önmagukat is ellássák élelmiszerrel. Köszönöm szépen! Um, thank you, Chair. Um, And... köszönöm szépen, elnök úr. Megrakodom az alkalmat, hogy teljes mértékben támogassam azt, amit a Molliam az imént kifejtett. Ez igenis elavult módszertan, ami az új, amit ez a szervezet kínál. Sőt, rosszabb is annál, mint hogy elavult volna. Én a fejlesztési ágazatban dolgoztam korábban, mielőtt képviselő lettem, több mint tíz évig, a Christian Aid szervezetben dolgoztam. Azok, akik a fejlesztési ágazatban dolgoztunk, jól tudjuk évek óta, hogy a globális szegénységre és a globális éhezésre a válasz nem a pénztől függ egyáltalán, hanem gazdasági rendszerektől függ. Van helye a pénznek persze, és sok mindent lehet a pénzzel elérni, ám a pénz inkább csak ö, adomány, igazából a strukturális, a szegénység strukturális okait nem orvosolja. Ez csak inkább csak egyfajta ö, felületi kezelése a pénz sokkal mélyreható problémáknak a, az elfedésére. A gazdasági rendszerek működése azok, az éghalat változás például egy nagyon komoly fejlesztős politikai kihívás, és a, a globális szegénység és éhezés elleni munka a harmadik, harmadik világbeli országok adósságának kezelése, a méltánytalan nemzetközi kereskedelem kiigazítása, és a globális észak és dél is egyre inkább belátta azt, hogy az adóelkerülés ellen fel kell lépni. Ezek azok a területek, ahol, ahol lehet lépni, és nagy irónia például az, hogy az adóelkerülés tekintetében a, van egy vállalati lista, amelyek ennek a szervezetnek a nagy támogatói olyan multicégek, amelyek kolosszális mértékben specializálódtak az adóelkerülésre, a harmadik világországai kárára. Tehát egyrészt a nagy multicégek egyik némelyike itt szerepel a listán, mint akik támogatják ezt a kezdeményezést és a szervezetet. Én meg jól tudom korábbi munkámból, hogy ők nyakig benne vannak az adóelkerülésben megfosztva afrikai országokat milliárdoktól és milliárdoktól, adóbevételektől. Ennek fejében meg néhány száz dollárt kínálnak kompenzáció gyanánt segélyformájában. Abszolút felháborító, teljesen elfogadhatatlan, és teljes mértékben immorális az, ami itt történne. Úgyhogy szívesen együttműködök Molival majd. Elmétett néhány olyan dolgot, ami abszolút hiányzik ebből a módszertamból, a civil társadalmat teljesen kizárná ez a tervezet, a helyben élőket, dolgozókat, a föld rablás, a, az export ö, támogatása, holott egymás közötti kereskedelmet kéne támogatni, és a nemi dimenzió teljes hiánya, holott a fejlődő országokban, különösen Afrikában nők a a gazdálkodók jelentős részben, és az agro erdőgazdálkodás sincs benne. Persze hegymenetben kell majd harcolnunk, ismerve a valóságot és az összefüggéseket. Nagyon nehéz lesz, hogy angolul mondjuk szamárfülből sejem bukszát csinálni. Kérem, hogy tartják be az időtartamokat. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönet mondani ilyen jelentéstevőnek. Fontos jelentés ez. Nagyon sok érdeme van. A kezdeményezés 2012-ben indult, és nagyon sok nemzetközi eh, eh, partnert eh, mozgosított, akár a szubszahari Afrikában is Ugye több beruházásra van szükség az a közszféra részéről, tíz afrikai országban élelmiszerbiztonsági szempontból, de ahogy a kollégáim, én is utána néztem bizonyos adatoknak, és a tanulmányok nagy része nagyon kritizálja ezt a kezdeményezést. Neokolonializmus egyfajta formájának új gyermesetetésításnak tekintik azt látjuk, hogy a kis gazdálkodókat eh, elűzik a földjükről, és így tovább. A nagy program ez, nemes célokkal, de úgy gondolom, hogy eh, ennek megfelelően eh, különlegesen nagy figyelemmel kell kísérnünk, azonban nem lenne elhanyagolható szempont, hogy az EU, amely egyik partner ebben a programban, igyekezünk át, újra orientálni a programot, hogy a fenntartható kiscsaládi gazdaságok, termelői szervezetek helyzete erősödjön, őrizzük meg a biodiverzitást, és természetesen támogassuk a körülmények, az általános állapotok javítását, a nem egyenjogúságot Eh, ami nagyon fontos, és tervezzük a programot további afrikai országokra is, eh, amelyek, eh, amelyek emberiességi okokból nagyon is a bevándorlói hullám forrás országainak számítanak. Fontos, hogy az emberek megélhessenek a saját hazájukban, úgyhogy mindenféleképpen rendelkezésre állok a tárgyalások során. Andrő úr. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Én is Szeretnék köszöntet mondani Olyszkot Kattó asszonynak a jelentésért, és elmondani, hogy támogatom véleményét, és százszázalékban támogatom megközelítését. Ugyanis a mezőgazdaság és a vidék támogatása elsősorban azt jelenti, hogy szolidárisak legyünk azon lakosokkal, akiket a leginkább érint az alultápláltság. Ma egy milliárdan nem tudnak megfelelő módon táplálkozni, olyan szegények az emberek, hogy nehezen tudnak hozzáférni azokhoz a forrásokhoz, amelyekből termelhetnének. Nagyon fontos, hogy a spekulátorokat is kiiktassuk, figyeljünk a befektetőkre, a fenntartható támogatást helyezzük előtérbe. Ezen területek jövője, de a mi jövőnk szempontjából is nagyon fontos mert az éghajlatváltozás, a felmelegedés elleni harc mögött van egy nagyon fontos geopolitikai probléma is, az új migráció formá, amely az éghajlatváltozás miatt következik be. Tehát különböző másfajta termelést kell bevezetnünk. Ez azt jelenti, hogy figyelembe véve a biodiverzifikációt, a különböző kultúrákat, amelyeket helyileg lehet termelni. Ennyit szeretnék elmondani a jelentés gazdagítása érdekében, és még egyszer gratulálok a kolléganőnek. Köszönöm. Agnew. Köszönöm, egy úrnak adom meg a szót. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes statisztika, amelyet nem régiben ö, ö, ismertem meg, hogy Németország több feldolgozott kávét exportál, mint értékben, mint amennyi nyers kávét Afrika összességében. És ezt a kávét nem lehet erőben megtermelni, tehát gyakorlatilag tulajdonképpen nem más kéne csinálni, mint a feldolgozott termékeknek az ártarifáját csökkenteni. Nem értek egyet azzal az alapvetése, hogy az afrikai mezőgazdaság kudarcai annak tudhatok be, hogy a nagy múlti cégeken függenek, től függenek. Az összes brit cég, az összes brit gazdálkodó is ezektől a nagyipari vállalkozásoktól függ. Én igazán azt látom, hogy ez segítség volt a gazdálkodóknak. Én 50 éves tapasztalata rendelkezem ezen a téren, személyesen is. Az Európai Unió fékezi a mezőgazdasági fejlődés Afrikában azzal, hogy milyen hogy, hogy erőszak, tehát azt forszírozzuk, hogy a genetikai módosított termékek, termények termelése érdekében szántással forgassák át az afrikai talajokat, ami csak az erózióhoz vezet. Amikor de korábban az ö, ö, nagy ö, gazdálkodók termeltek dohányt, ez megszűnt gyakorlatilag, ugyanakkor azt látjuk, hogy a nagy dohányfeldolgozók biztosítják a tőkét a kis afrikai termelőknek, és gyakorlatilag ettől kezdve nem csak az önellátással dolgoznak a gazdálkodók Afrikában, hanem van pénzét tehető cash crop terményük gyakorlatilag borzasztó helyzetek vannak egyébként, hogyha hogyha mondjuk leopártok zaklatják a gazdálkodókat, akkor majd egy európai vadászt jó sok pénzért odaretetnek és kilövi a leopárdokat. Köszönöm, Vazó. Köszönöm a szót. Hogyha elutasítjuk az importot és támogatni akarjuk a helyi termelést. Ez kellene, hogy az alapja legyen a mi politikánknak. A cél az, hogy tápláljuk a népességet. Én azt gondolom, hogy ügyre kell figyelnünk arra, hogy semmit ne kényszerítsenek ránk, és a helyi know-how-t tiszteletbe tartsák. Attól tartok, hogy ez fenyegeti ezeket az országokat Szeretném, hogyha a bizottság végre számokban beszélne, és tanulmányokban, hogy hogyan akarja támogatni a stabil termelést az egyre növekvő népesség érdekében. Itt eddig még csak szándéknyilatkozatok születtek, nincsenek olyan példák, amelyeket itt tapasztalnánk Európában. Ha többet akarunk termelni, és hagyományosabb mezőgazdaságot képviselni, ehhez rendszerváltásra van szükség. Az Európai Unió mezőgazdasági projektját tisztán kell látni, mert enélkül nem lehet. Hagyományos mezőgazdaságot szeretnének KKV-kkel, vagy pedig ipari méretűt nagy területeken az export céljával. A nagy kultúrákat akarják támogatni, vagy pedig a hagyományos mezőgazdaságot köszönöm. Köszönöm szépen, Müller asszony. Hát Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevő munkáját. Szükséges és helyén való, hogy ezt a politikai üzenetet megfogalmazzuk. Új szövetségre van szükség az élelmiszerbiztonság témájában, és létre, és létre kell hozni ezt a szövetséget. Helyén való és szükséges az is, hogy közép és hosszú távú programokat fogalmazunk meg a vidékfejlesztés, élelmiszertermelés tekintetében. A tulajdont ott kell védeni, ahol külföldi befektetők felvásárolják, azt meg kell állítani ezeket, ez is szükséges elemi érdeke és előfeltétele a vidéki területek, területek fejlesztésének ez. A nők támogatása és a tudástranszfer további javítása is fő feladata az Európai Uniónak szerintem. Segítséget kell nyújtanunk a nemzetközi cserére, különösen a mezőgazdasági termelést közvetlen folytatását illeti. Európában jól megalapozott fejlesztés politikai partnereink vannak, Németországban ez a Nemzetközi Együttműködés Szervezete, amely nemzetközi szinten intenzíven foglalkozik a fejlesztés végrehajtásával, szerintem jó úton járnak. Merci, Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nem akarok sokat beszélni, mert azt hiszem a kollégám fantasztikusan összefoglalta, hogy hogyan állunk a kolléganő jelentéségéhez, a minőséget üdvözöljük, ami a tartalmat illeti, egy apró megjegyzésem lenne, amikor a nemzeti termelést támogatjuk, hát Európa nem nemzet még, és talán javasolnám, hogy ne nacionál, hanem interior legyen a jelző. Nyilván a belső termelést kell támogatni elsősorban. Egyébként ez volna az egyetlen megjegyzésem is. Azért kértem szót, mert Paul nagyon jól összefoglalta azt a filozófiát, amelyet képviselünk ezzel kapcsolatban, úgyhogy ennél többet nem is szeretnék mondani, elnök úr, nagyon köszönöm. Dziękuję, pan poseł Pan poseł Flanagan. Flanagan úr, köszönöm szépen. Nagyjából minden elhangzott mert valamit szerettem volna mondani, de támogatom azt a munkát, amit Malé végez minden nap, amikor ide járok a szakbizottságban, mindig arról beszélünk, hogy hogy fogjuk majd táplálni, etetni a világot, és a ateistaként kell, én emlékeztetem a keresztényeket arra, hogy tanultsuk meg az embereket halászni, és egész életükben tudnak majd enni, és ne etessük az embereket, mert az kicsit leereszkedő, atyáskodó, paternalista ízű dolog. Beszúr. Köszönöm szépen, elnök Akkor és köszönöm a jelentéstevőnek. A munkáját csatlakozom az előttem szólókhoz, támogatom ezt a jelentést. A fejlesztős politika teljes mértékben át kéne gondolnunk. 1988-ban Brazíliában egy privát projekt eh, kapott magántámogatást, ma is működik a Mato Grosso környékén élnek továbbra is sokan, akik, akiknek nincs elég ennivalójuk, és egy kis ö, farmot vettek meg, 400 tehenet rend, kaptak Németországból, és olyan módszert dolgoztak ki, hogy az első borjút megtarthatta, a gazda a másodikat tovább kell adnia. Így több száz gazdaság indult be ezzel a projekttel, és most már van elég tej, és 80 és figyelembe véve ezt, ezt az apró projektet, ennek a sikerét, és azt a tényt, hogy 80%-a az éhezőknek mezőgazdaságból él világszerte, a volt német képviselőt idézem, aki Etiópiában dolgozik most, és uh, ö, családi gazdaságokat segít, akik egy hektárban is meg tudnak jelenteni, megfelelő vetőmaggal rendelkeznek, ilyen projektekkel lehet lábra állítani a gazdaságokat. Ám nagyon nehezen működők Afrikában, mert a diktatúrák működnek, a diktatúrák inkább diktatúrákkal működnek együtt, mint a demokráciákkal látható, hogy Kongóban millió hektár számára vásárol Kína földet, Ukrajnában is hasonló dolgok történnek, tehát foglalkozni kell ezekkel a témákkal, hogy megfelelő irányba lehessen forgatni őket. Zimbabvére emlékeztetnék, amely korábban déli Afrika kenyeres, kenyeres kosara volt, ám a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 Um, global, pentru că Uniunea Europeană nu poate. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Az biztonság rendkívül fontos. Az Európai Unió nem mehet el ezen jelenségek mellett. A migrációs válságból láthatjuk, hogy mi történhet, ha feltételezzük azt, hogy az ország bizonyos régióiban a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy kellene. Voltak nehézségek bizonyos régiókban emiatt ez várható az Európai Unió jövőjében is. Még ha az Európai Unió, kritik, Unió kritikusan is áll ehhez hozzá, támogatni kell az élelmiszer biztonságot, az élelmiszer ellátás biztonságát eh, ezen országokban. Eh, az európai biztos részletesebben magyarázta el nekünk, hogy eh, mit jelent a földfoglalás beleértve az Európai Uniót is, azt hiszem nem volt még ilyen jellegű vita a mi szakbizottságunkban. Csak egyes országokban, főleg keleti országokban, Romániában a mezőgazdasági területek 43%-a 3-4 nagyvállalat struktúra kezében van, amelyek jogi személyiséggel rendelkeznek. Ezek egy bizonyos időpillanatban, mivel joguk van ezekhez a területekhez, döntenek arról, hogy miket termelnek ezeken a területeken, és ez felbillenti az egyensúlyt. Úgyhogy ezek a problémák nem csak Afrikára igazak, hanem Európára is, legalábbis bizonyos régiókban, úgyhogy oda kell figyelnünk ezekre is. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Buda úrnak úr nagyon pontosan elmondta, amit én is mondani szerettem. Valamint a menekült politikában és másik területeken is jelen pillanatban ö, látható, hogy ha megoldottunk volna ezeket a problémákat, mások nem nyíltak volna meg. Nagyon jelentős gondolat ez. A multinacionális cégek működése, meg a Kína, meg ázsiai országok eseményei tisztán kell látnunk azt, hogy mi okoz mit, és ezeknek milyen kihatásai vannak. Köszönöm szépen. A végére értünk a felszóló listájának a képviselőket, ami illeti. Akkor Kátó asszonynak adnám meg a szót, ha szeretne felszólalni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen pozitívan részt vettek sokan a képviselők közül, nagyon érdekes vitát folytatunk ma délután. Ami a módosítókat illeti, szeretném megvitatni az ön ellátó gazdálkodók kapcsán, hogy a legszegényebb gazdálkodók nem tudják megvenni azokat a vetőmagokat, gyomírtó növényét, vagy gyomírtó szereket, amelyekről beszélünk Eh, ami a komposztálást eh, illeti erdőgazdálkodást, eh, erről érdemes beszélni, mondom Polnak. Ezek azok a cégek, amelyek a szövetség tagjai valójában kiszorítják a legszegényebbeket a termelésből, és fontos, hogy a Dosz Niedermayer adójelentés kapcsán elhangzott, hogy azokat a cégeket ki kéne innen elbúdalni, akiknek az egyértelmű, akinek az lány, szervez, lány vállalatai kiszorítják a kisvállalkozókat Afrikából. De említhető valóban a, a, a vadászat problémákra is, Fontos, hogy a szegényeknek az önfenntartó képességét, önállató képességét élelmiszer eh, termelés terén eh, lehetőleg megerősítsük. Elnök, köszönöm szépen! Eh, minden képviselőnek köszönhet, a jelentéstevőnek is, és ezzel tulajdonképpen rátérhetünk a hatos napi pontra, a fenntartható uniós mezőgazdasági technológia megoldásai címmel az előadó. Ander McIntyre asszony az ECR részéről. Nagyon érdekes és nagyon fontos ügy ez ismét. Különösen, hogy itt eh, a kutatásfejlesztésről beszélünk, akár a precíziós tenyésztésről, akár a precíziós gazdálkodásról beszélünk, de természetesen pénzügyi vonatkozások is vannak, a finanszírozási kérdések, a kutatás és a kutatás finanszírozásának innovatív lehetőségei. Nagyon érdekes témák ezek, úgyhogy megadom a szót a jelentéstevőnek, hogy ismertethesse velünk a vita eszenciáját. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy elhalogatták a pontomat, hogy ideérhessek és bemutathassam azt. A kiinduló pontja jelentősen meg két rétű. Egyrészt a fenntarthatóság, másrészt a termelékenység. A mezőgazdasági technológiáknak van lehetőség arra, hogy a gazdálkodást termelékenyebbé és fenntarthatóbbá is tegyék. Sok gazda a technológiát úgy látja, mint genetikus, mechanikus, digitális technológiát, mint az egy, egyetlen lehetséges módját annak, hogy jelenlegi mm, ö, élelmiszerigénybeli és környezetvédelmi kihívásoknak megfeleljünk. Ám a nem technológiai megoldások fontosságát is látni kell a fenntartó mezőgazdaság irányában, például a peszticidek fenntartó használata, és jelentésem is rámutat arra, hogy az integrált károkozó menedzsment létfontosságú. A megoldás részei tehát a technológiai és nem technológiai innovációk. A mezőgazdaság a gazdák az integrált pest management elveknek, károkozó kezelési elvek révén tudnak változtatni, és ez a növénytermesztés állattenyésztés tekintetében is, ha precíziós technikának köszönhetően alacsonyabb víz felhasználással, alacsonyabb műtrágya felhasználással, alacsonyabb pesticid felhasználással lehet optimalizált hozamokat elérni sajátság sajnos azonban nagy költségei vannak ennek, és nehéz a technológiákat adaptálni a kisebb és nem ö, sajátságokkal bíró területekhez, ez akadály az alkalmazásnak. A precíziós technológiákra nincs friss felmérés, hanem régebbiek azt mutatják, hogy 3-8%-a az adaptációs aránya ezeknek. Jelentésem épp ezért hangsúlyozza, hogy a gazdák szerepe kulcsfontosságú ebben. A mezőgazdasági technológiák fejlesztések során nem mindegyik elégítik ki a gazdák igényeit. Vagy azért, mert még optimalizálni kell a technológiát, vagy azért, mert túl tőkeigényes. A gazdák a használói. ezeknek a technológiáknak, és ők kell, hogy részt vegyenek a fejlesztésben is. Így a technológiai fejlesztés, az agrártechnológiai fejlesztés be kell kapcsolódjék a, a gazdák napi gyakorlatába, annak rutinjába, és illeszkedni kell a fejlesztés, technológia fejlesztésnek a napi gyakorlathoz. Ha a gazda egy-egy kihívással szembesül, akkor konkrét kapcsolatot kell találjon tudós, tudományos kutatóhoz, és az alapkutatás eredményeiben kell megoldást találjon. Az innovatív technológiák előnyeinek leáratása persze nem csak egy típusú mezőgazdasági gyakorlatban lehetséges, mindenféle gazdálkodási formára alkalmazható kell legyen. Ez legyen az organikus, hagyományos, növénytermesztés, állattenyésztés, nagybani vagy kis gazdálkodás a technológiai innováció eredményét, tehát minden gazda számára lehető kell tenni. Nagyon sok akadálya van persze ennek a környezetvédelmi kihívások mellett. A kutatásba való beruházás eh, csökkenőben volt Európában az elmúlt 30 évben. Mindeközben Európa azon kapacitása, hogy több mezőgazdasági terméket, több élelmiszer termeljen, lelassult különösen egyes tagállamokban. Az élelmiszer termelékenység tehát nem növelhető fenntarthatóan, anélkül, hogy beruháznánk az alapkutatásba és az alkalmazott kutatásba. A termelékenység növelésének igénye és a versenyképesség növelése, valamint a környezetvédelem javítása nem csak gazdasági kérdés. 805 millió ember világszerte szenved krónikus alul tápláltságtól, majdnem mindegyik fejlődő országokban él. Európának morális kötelessége is, hogy optimalizálja a mezőgazdasági outputot, növelje a termelést, és a leg, lehetőleg fenntarthatóbb módon tegye ezt. A legfrissebb beruházások és az új finanszírozási prioritások a tagállamokban és EU szinten bátorító jeleket mutatnak. Üdvözlöm, hogy a precíziós gaz, mezőgazdasági robotika benne van, mint téma a 2020-as programban. Ám egy több aktoros módszert arra volna szükség. A technológia alkalmazhatósága, tehát meg kell állapítani, hogy alkalmazható-e vagy sem egy-egy területre, és itt be kell vonni a gazdákat is ebbe a folyamatba. A jelentésem konkrétan szól az Európai Bizottság és az EIB megállapodásáról amely 2014-től 20-ig érvényben lesz a mezőgazdaság termesztésére. Ezen eszközök hozzáadott értéket hoznak, különösen a katalizátor hatás tekintetében, és a, a hitelgaranciák hatalmas jelentőséggel bírnak. Ezekkel lehet csökkenteni a beruházási igényeket és a kockázatokat, amelyekkel a gazdák szembe kell nézzenek ezen költséges technológiák alkalmazásában. Fontos, hogy a tagállamok a következő vidékfejlesztési programban befoglalják ezeket. Az új beruházások folynak a tagállamokban is. Nagy-Britanniában például a brit kormány egy új agri, ag, agri adóstratégiát vezet be, amely Nagy-Britanniát az innováció, fenntartóság, agri, precíziós technológiák tekintetében éllovassá kívánák tenni. 70 milliárd fontnyi beruházást terveznek egy Agritech Catalyst nevű alapba, amely az lebeli kutatásokat kell, hogy 70 millióban támogassa, és a további 90 millió megy agroinnováció kutatásba. Mindezhez persze az is kell, hogy megfelelő szakértelem jön létre, megfelelő szakértelmet és, és tehetséget vonzunk az ágazatba az ágazat fenntartásához szükséges tudás jellege változik, az agronómia, a növény betegségkutatásban például nagyon sok munkahely, nagyon sok tudás kell majd, nagyon sok tudós most megy nyugdíjba e területen. Különösen fontos mindez a mezőgazdasági mérnökség, agromérnökség tekintetében területén. Fontos, hogy Európa mezőgazdasági ágazata sokkal vonzóbb legyen az újonnan a piacra lépő kutatók, technológiai fejlesztők, gazdálkodók számára. Úgy gondolom, hogy olyan szabályozói környezetet kell létrehozni, amely sokkal inkább innovációbarát, és amely biztosítja, hogy az Európai Uniós szabályozások nem E, akadályozzák az innovációt. Ez életfontosságú, e, és ezért e, arra hívom fel a bizottságot, hogy a tudományos tanácsadói mechanizmusait használja fel arra, hogy a kockázat alapú és tudományos eredményekre alapuló eljárásokkal határozzák meg egy-egy lehetőségnek a kockázatait és hasznát. Fontos az új növényvédelmi E, termékek e, ugyanilyen szemléletű kezelése. E, a genetikai diverzitás az elmúlt száz évben olyan mértékben lecsökkent, hogy ez az élelmiszer biztonságunkat fenyegeti fenyegeti a mezőgazdaság fenntarthatóságát. Emiatt sokkal nagyobb párbeszédre van szükség a génbankok és a végfelszállók között, hogy betegségeknek ellenálló E, élelmiszer termelésre alkalmas e, növényváltozatok e, szabadulhassanak ki a, a génbankok polcairól és kerülhessenek termelésbe. Nos, a tagállamoknak is felelőssége van abban, hogy a technológiai műszaki fejlesztést támogassák, és nagyon nagy örömmel várom mindenkinek a véleményét, megjegyzéseit a jelentéssel kapcsolatban, várom a módosítókat is majd, és nagy örömmel fogom ezeket olvasni. Köszönöm szépen! Bardzo dziękuję. Jest dużo... Nagyon köszönöm. McIntyre asszony. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Mindenki egy percet kap. Parancsolj, asszonyom. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Zöldekként elkötelezettek vagyunk bizonyos fajta technológia mellett, és mindig nagyon várjuk az innovációt. De azt hiszem nagyon fontos, hogy a megfelelő technológiáról legyen szó, mégpedig olyanról, amely kiegyensúlyozott harmóniát teremt a természettel. Úgy gondoljuk, hogy az ekoszisztémákkal együtt lehet ezt elérni, és McIntyre az azt, hogy jelentésében ez egyáltalán nincs benne. Egy példát emelnék ki, a karbon és a víz felvevő képessége a talajnak nagyon fontos, de az is lényeges, hogy termelőképes gazdaságot teremthessünk rá. Ez pedig nagyon fontos, azon túl is, amit említett nem a tőkeigényes high-tech megoldását kellene találni, hanem inkább a természettel való kiegyensúlyozott együttműködést. Az egészséges ekoszisztéma rendkívül fontos a körkörös gazdaság szempontjából. Nagyon sok pénzt lehet megtakarítani ezzel, javítani a talaj minőségét. Itt a gazdákon múlik minden a környezet szempontjából is, de nem igazán a nagyvállalati útmutatások alapján, ahogy ez a jelentésben megfogalmazásra került az új tenyésztési technológiákat illetően. Ez aggaszt minket, nem akarunk ilyeneket, és főleg nem akarjuk az MBT-t, mint jövíti, rövidítést. A GMO már létezik, és ez tökéletesen jó. Nem akarunk instabil rendszert, már léteznek szabályok, amelyeket hoztunk. Az EFSA esetenként az irányelvnek megfelelően elemezhet. Örülök, hogy a kutatás és a finanszírozás prioritásai is bekerültek a jelentésbe, de fontos az irány, amelyben haladunk ebben a témában. Már született egy tanulmány és kutatás is ebben a témában, az FP5, FP7, 10 millió euró helyett 4 milliós finanszírozással, ezt négyszeresére kellene növelni. Ami a biogazdálkodást illeti 20 millióról csak 4 millióra csökkent a finanszírozása. Elnézést nem tudtam az elején, hogy mennyi idő áll rendelkezésemre. Végül annyit szeretnék még elmondani, hogy zöldenként a tudományos értelmezés, az innováció eh, a fontos számunkra, de a természettel való együttműködés keretén belül köszönöm szépen. Pani poseł ponad dwukrotnie, ale mam nadzieję, że później już... Túlságosan sok időnk nincsen, de Remélhetőleg a következő felszólaló eh, nem fogja elismételgetni azt, amit ön már elmondom. Flanagan úr, köszönöm szépen. A Két dologra szeretnék rátérni. Az E eh, szekcióban, szakaszban nitrogén tartalmú eh, növényvédőszerek gyártásáról van egy adat, ahogy korábban említettük, egyik képviselőtársunk, aki most nincs itt, és én is felvetettem ezt, Nicholson képviselő is beszélt erről. Úgy gondolom, hogy ezzel kicsit túl sokat aggódunk, hiszen nagyon sok problémát meg lehet oldani, meg lehet oldani az energiatermelés, meg lehet oldani a szerves tárgya felhasználását, eltüntetését. Nem tudom, hogy ez miért probléma lehetőségek vannak itt a kisgazdálkodók és a kis farmerek számára, hogy a termékeiket nagyon olcsón piacra jutassák, ezt meg lehet ugye, ugye a portikában is meg lehet tenni. Én nekem is van egy termékem, amit piacra bocsátottam, nagyon kicsi marketinggel, pontosabban marketing nélkül gyakorlatilag. Ezt gyakorlatilag a helyi lakók tudják, hogy helyben mit lehet felfedezni, és akik, az, akik turistaként meglátogatnak egy területnek, területet, ott megismerhetik, hogy a Twitter, akár a Twitteren, akár milyen szociális weboldalakon keresztül, hogy hol mi kapható. Juta. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönet mondani McIntyre asszonynak a jelentésért, amelyet bemutatott ma. Nagyon érdekesnek tartom ezt sok mindenben egyetértek vele, máshol vannak eltéréseink a álláspontok között, de úgy gondolom, hogy nagyon érdekes az, hogy ebben a szakbizottságban konkrét jelentést fogadjunk el arról, hogy milyen fontos a technológiai műszaki újítás. Be kell fektetnünk olyan műszaki technológiák fejlesztésében, amelyek a mezőgazdaságot erősítik. Mindez ugye a fenntarthatóságot kell, hogy segítse, ez így fontos. Azonban nem szabad, hogy Európa olyan helyzetbe kerüljön, ahol a fenntarthatóság terén háttérben hát, lemaradunk. Ehhez pedig az kell ennek elkerüléséhez, hogy legyen fejlesztés. Az egyik ügy, amelyről szó van, az a szabályozási keret a növényegészségügyi termékek, technológiák, eljárások terén. Úgy gondolom, hogy ebben egyértelműen előre lehet lépni. Lehet hát az egy percem, más sok témákról nem tudok beszélni, amelyek ugyanilyen fontosak, de annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a, a, a fenntarthatósággal foglalkozunk, hanem a termelékenységgel is. Elnök, meg úr. Röviden csak. Engem kicsit elképeszt, hogy ma ugye van egy jelentésem ugyanebben az irányban megy, a foglalkoztás bővítés, miért ne lehetne a munkakapacitásunkat más témákra is kiterjeszteni, és egyszerre megtárgyalni a landgrabbing kérdésében például a frakció elnöke is próbált ilyen témát napirend tűzni, nem sikerült. Mind a két jelentés hasonló irányba tör. Úgy gondolja, hogy a technológia majd megold minden problémát. Hát, amikor iskolába jártam, már akkor is hallottam arról, hogy az integrált mezőgazdaság megold majd mindent, azóta sem oldottam meg. Vajon miért növekedett 30% az elmúlt 10 évben a növényvédőszerek használata? Tehát 600 ezer tonnát glifoszátot használnak fel a gazdák világszerte ma is. Tehát miért nem adtak, miért nem adtak ki több pénzt az ökológiai mezőgazdaság kutatására, ott megoldódik egy sor probléma. Ám hogyha a kutatási eszközök elosztását nézzük, látjuk, hogy az ökológiai mezőgazdaság nem szerepel jól, talán azért, mert az ipar nem keres jól rajta. Hát ilyen egyszerű ez. Köszönöm. Herenc Garcia a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna megköszönni jelentéstevőnek, hogy milyen erőfeszítéseket fejtett ki. E, valóban fontos a fejlesztés a fenntartható mezőgazdaságban, azonban szeretnék e, a, én is visszahivatkozni a egészségügyi növényvédelmi e, termékekre. Szeretnék itt egy módosítót benyújtani, majd olyan problémákat kell elkerülnünk, amelyek bizonyos kisebb termények tekintetében felmerülnek. Vannak olyan termények, ahol sajnálatos módon nem lehet megoldani a problémákat. Fontos, hogy a kutatás a kisebb jelentőségű termények tekintetében is azok védelme, növényegészségügyi védelme tekintetében is legyen kutatás, mert eh, eh, ugye korábban azt gondoltuk, hogy 2015-re már meglesznek a kutatási eredmények, eh, ezekre is oda kell figyelni, hogy ne esünk bele a hibába, mint korábban. Pán poseł Santos, bardzo proszę. Megadom a szót következő képviselőnek. Jó, prezident. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Nos, jelent tevőként a szociálisták részéről. Egy, épp egy másik ülésen voltam, úgyhogy egy kicsit talán nehezen veszem fel a szállat. Úgyhogy inkább átadom a szót másoknak, mindesetre Hát nem hiszem, hogy most kellene felszólalnom. Köszönöm szépen. Olyan sokan kértek szót, hogy ez hihetetlen, az úr, neked meg a szót. Oui, merci, monsieur. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Ebben a jelentésben ugyanazt az elképzelést találjuk, amelyet Ján képviselt ö, január elején. Ö, a kapor kudarca miatt ö, nem föltétlenül kell exportra specializálódni. Azt gondolom, hogy a jó szándék mögött van egy olyan szándék, hogy az iparák számára kedvező körülményeket teremtsen, még további liberalizáció segítségével a piacok vonatkozásában. Szerintem óvatosan csinyán kell bánnunk ezzel, ahogy már januárban is elmondtam, ne legyen ez kifogás a gazdák számának csökkentéséhez, illetve a gazdaságok koncentrációjához. A gazdákat kell szolgálnunk, nem pedig az iparágat, pedig itt semmi érdek nincs, ezeket ellenőrizni kell. Szeretném tudni, hogy hogyan kívánják elérni azt, hogy projektjük ne legyen ellentétes a gazdák érdekével, akik már is rengeteg pénzügyi gátnak kell, hogy megfeleljenek. E, Köszönöm szépen, elnök úr. E, elhangzott, hogy az a, hogy mi tervezünk, a jó Isten meg jót nevet rajtunk. Ugye az adatokat, meg a tényeket vizsgálva abba az illúzióba ringathatjuk magunkat, hogy a valóság rózsás, vagy jó felé halad ott nagyon körültekintő kell legyünk. Nagyon sok tettek már ugyan, sokat elértünk, és fontos, hogy az eredmények teredését ne akadályozzuk. Például a GMO-kra vonatkozó döntések tekintetében, ugye sok tagállamban nem használják ezeket, most meg mint egy új, új útra lépnénk rá, még az organikus és fenntartható mezőgazdaság nem kap elég súlyt a jelentésben. Vannak új koncepciók és új fogalmak, például a nem veszélyes peszticidek. Ám pontosan mik ezek? Nagyon sok kérdés merül fel tehát. Fontos, hogy ne ássuk el a saját eredményeinket és amire elért dolgokat, amelyeket munkánk révén elértünk. Köszönöm, Egnyú képviselője szó. No, Harti úr, örömmel hallottam, amit mondott, és támogatom az intenzív ö, állattartáshoz kapcsolódó növénytermelést. Az EU belefullad az innovációba a mezőgazdaság területén, ha azonban a kockázatos anyagokat ö, kiszűrjük, akkor egyre kevesebb anyagot tudunk alkalmazni majd, és rezisztencia alakul ki ellenük. Mi exportáljuk a tudományos kiválóságot más országokba, majd visszaimportáljuk azokat a termékeket, mezőgazdasági termékeket és élelmiszert, amely nem lehet használni. Ez abszolút őrület így. Lejegyeztem, hogy a gazdák brutális fogyasztók. Őket nem ijesztik meg a multinacionális cégek, tudják, mik a hosszú távú érdekeik hozzák, nem csak rövid távon gondolkoznak, hanem hosszú távon nagyon fontos szereplők, végül pedig szeretnék fejet hajtani az innovatív gazdák előtt, akik nagy kockázatot vállalnak az új gondolatok kipróbálásával, belépve az organikus gazdaság kockázatát is. Köszönöm, Andrew képviselő. Köszönöm szépen. Önök úr, McIntyre asszony, köszönöm az ön felvezetését is. Úgy gondolom, hogy jelentéstevő a technológiára összpontosít, azonban anélkül, hogy elmondaná, hogy milyen típusú mezőgazdasági modellre vonatkozna ez. Milyen fajta mezőgazdasági modellt támogat ön? Úgy gondolom, hogy a technológiák, az eljárások feladata, hogy a mezőgazdaság változását segítsék elő a nagyobb fenntarthatóság irányába. És úgy gondolom, hogy újabb, fenntartható termelési modellekre kell koncentrálnunk az agroökológia jegyében. Ami a precíziós gazdálkodást illeti, a jelenlegi modellek részeként ugye mindig aktuális modellhez alkalmazok a technológiát, de nem hiszem, hogy a technológia önmagában nem hozza el a paradigmaváltást új modellekre van szükség, és majd azokhoz választani az új technológiákat. Rövidre fogom. Úgy gondolom, hogy a forrásokkal való gazdálkodás, a talajt és a víz való felelős gazdálkodás cél kell legyen, és a precíziós mezőgazdaság bizony valóban fontos eszköz lehet a célok megvalósításában és az elfogadottságot is növeli a lakosság körében. McIntyre asszony hasonló jelentést írt, mint Jan Uitima kollégám. Fontos, hogy ezt eszmét cseréljünk itt, és közösen a megfelelő irányba vihessük a dolgokat. Hollandiában, Wageningenben utazik a Agrárbizottság. Fontos, hogy találkozzanak itt a jelentéstevők, és koordináljanak a témákban, hogy ne kétszer végezzük ugyanazt a munkát a két jelentésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megginész asszony, köszönöm. Köszönöm a jelentéstevőnek. Azt szeretném csak tud elmondani, hogy a STOA most végez egy tanulmányt a precíziós mezőgazdaság témájából, ez kapcsolódik a témához néhány pont gondolat. A kutatásról beszéltek. Nagyon sok tagállam csökkentette a közfinanszírozást a kutatás területén, ezt meg kell említeni, és a tudás átadása, a knowledge transfer tekintetében nagyon sok állam, köztük Nagy-Britannia is csökkentette a ebeli ö, támogatását, ha ott a gazdák éhesek a, a tudásra, működtetni kell a vonatkozó rendszereket úgy azt mondják a vidák, vitákból kiderül az, hogy egyfajta konfliktus látszik kialakulni az ideológiák között, holott a technológiai megoldások az Európai Unió fenntartó mezőgazdaságát szolgáltatják. És itt a, az intenzív, hagyományos, meg ökológiai opció is ott van az asztalon. Sok sikert kívánok tehát a jelentéshez, mert a mezőgazdaságnak mindig van szüksége új gondolatokra azért, hogy jobban tudjon fejlődni, hatékonyabb lehessen. Brannen. Brannen uh, képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel hallgattam nekünk erre azt, amikor azt mondta, hogy nyilván van, van helye a nem műszaki jellegű megoldásoknak is, és a mezőgazdasági erdészet uh, jut erről eszembe. Ma délután Steven Briggs uh, erdejére erdeiről fogunk foglalkozni, és gondolom, hogy ennek az útnak majd lesznek szemes tapasztalatai, amelyeket szívesen megosztok majd. Ez egyik legnagyobb agroerdészeti terület Angliában de fontos, hogy, hogy a technológiának kell szolgálni mezőgazdaságot, és nem fordítva. Köszönöm szépen, elnök úr. Direkt a végén jelentkeztem, mert az árnyék előadót vártam. Köszönöm McIntyre asszonynak a kiváló munkát. Pozitívan kell kiemelni azt, hogy a precíziós mezőgazdaság a fenntartható agrárium tekintetében megkerülhetetlen. A kutatás, innováció az európai mezőgazdaságban támogatást kell kapjon azért, hogy a szakemberek is vonzónak találják a mezőgazdaságot, és a gazdák hasznát láthassák, akár a, a kis struktúrájú gazdaságokban is tudják működtetni ezeket az innovatív eszközöket az innováció ugyanakkor a bürokrácia csökkentését is kell jelentse, a genetikus sokféleséget pedig fenn kell tartani, hozzáteszem azt is, hogy a precíziós mezőgazdaság a fenntarthatósághoz is hozzá kell járuljon, és et, sok esetben a technológiák azonban a nagyüzemekre alkalmazhatóak, holott a kis gazdák is meg kell kapják ennek előnyeit, hozzájuk is el kell érkezzenek ezek az innovációs lehetőségek. Jár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom eléggé dicsérni a, a, a fontosságát a technológiai előlépésnek, a mezőgazdaságnak. Sokszor elveszítjük az áttekintést, sokszor ö, azt gondolják az emberek, hogy az agráriumban nem kell innováció holott épp ellenkezőleg csatlakozom azokhoz, akik azt mondják, hogy nem szabad és nem lehet különbséget tenni a kicsik meg a nagyok között. Az ökogazdaság és a hagyományos mezőgazdaság között a mezőgazdaság egészében tart igényt a tudományos technikai fejlődésre, és nem lehet az ipar és a mezőgazdaság közötti ellenállás sem erősíteni. Egymást kell segítsen két ágazat tehát az, hogy jobb traktorom van, mint 50 évvel ezelőtt, az nekem is jó, mint gazdának, tehát a technológiai lépés az iparban jó a mezőgazdaságnak is. Pozitív kapcsolat áll fenn a kettő között, ezt a duktust elő kell, ki kell emelni, és a jelentés rá is mutat erre. Nos, ez volt a felszóló küzdelnek a vége. Santos képviselő szavaira hivatkozva, ugye a jövőben az árnyék jelentéstevők, akik ezzel a jelentéssel kapcsolatban munkát fognak majd végezni, úgy gondolom, hogy kicsit több idejük lesz majd később, hogy felszólaljanak saját frakciójuk nevében árnyék jelentéstevőként. Nyilván ez egy előzetes egy tárgyalás, egy egyeztetés volt, csak elnézést kérek szentos képviselőtől, hogy nem kapott mindenki elég szót most. Semmi gond, köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. a lehető legrövidebb felszállás kérném a többiekben. Köszönöm szépen, először szeretnék én is köszönöm mondani a jelentéstevőnek az kezdeményezését. Nagyon fontos ügy ez nagy örömmel várom a vitát és a közös munkát. Nagyon sok technológiát említ a precíziós gazdálkodástól az új tenyésztési eljárásokig. Ezek lehetővé teszik, hogy új termékeket fejlesztenek, fejlesztünk az ágazat, új szolgáltatásokat és munkahelyeket tudjon teremteni, különösen a vidéki gazdaságban. Most az Európai Unió 2020-as elképzelései ugyanezt támogatják. Beszéltünk arról, hogy az EU-s kutatási programoknak az, az ökológiai termékekre, biotermékekre is koncentrálnia kell. Progresszív megközelítésről számolhatunk be az új múlt év végén elfogadott új 2016-os 2015 es munkaprogram nagyobb hangsúlyt helyez a biogazdálkodásra. A fenntarthatóság és a termelőképesség tulajdonképpen a két politikát áthidalja, és nagy örömmel vettem azt, hogy ebben az irányba mozdul a, a gondolkodás. A vidékfejlesztési elképzelések hangsúlyozzák, ugye, hogy a kutatói támogatáshoz hozzá tudjanak férni a gazdálkodók, már a jelenlegi termelési ciklusban is. 24 tagállam foglalkozik ennek a programnak a, a végrehajtásával. Fontos, hogy legyenek transzeurópai mezőgazdasági kutatóintézetek, központok, eh, eh, méghozzá tematikus hálózatokat kell létrehozni, amelyek európai eh, készen felhasználható tudást hozzáférhetővé téve. Az új kutatási eredményekkel kapcsolatban talán önök is szeretnék tudni, hogy Hogan biztos meghallgatást szervez ezen a héten és ott meg fogjuk eh, vitatni ezen a konferencián eh, az ágazatnak az igényeit, eh, és igyekszünk ehhez alkalmazkodni az Európai Uniós kutatási programokkal. Úgy gondolom, hogy sok ügy ezen a héten, ezen a konferencián fel fog merülni azok közül is, amelyekről ma beszéltünk itt a fenntartható mezőgazdaság számára kell tehát Európában és világszerte is új technológiákat rendelkezésre bocsátani. Pani poseł sprawozdawca, bardzo proszę. Thank you. Nagyon köszönöm. Először is nagyon köszönöm minden hozzászólónak a vitát. Azt hiszem ez nagyon sokat segít, legalábbis ami engem illet, és nagyon várom, hogy mindannyiukkal együttműködhessek. Úgy gondolom, hogy visszatérnék azért arra, amit már korábban említettem, hogy kiemeljem. Úgy gondolom, hogy szükség van mindenféle mezőgazdaság számára a technológiák kidolgozására, legyen hagyományos, vagy nem hagyományos, nagy területre vagy kis területre vonatkozó, tehát nem lehet korlátoznunk a megoldásokat, segítenünk kell a biogazdálkodásnak is, miért ne? És való igaz, hogy voltak olyan robotok, amelyek a gyomokat távolították el, és ezek eléggé népszerűek is voltak. Aztán külön szeretnék köszönetet mondani Ház Garcia asszonynak. Nagyon örülnék a módosító indítványainak a, term, a növényvédő termékek vonatkozásában, mert nálunk, a mi régiónkban óriási probléma ez, úgyhogy köszönöm. Ezen kívül szeretném megemlíteni azt, hogy Marine beszélt a Stoáról. Azt hiszem, eh, nagyon jó lenne, ha ezt is bevennénk, mert nem akarjuk itt újra feltalálni a spanyol viaszt már x egyszerre. Mindenképpen egyetértek Stuart Agnew-val, hogy mindenféle innovatív megoldást támogatnunk kell a gazdák részéről. Nagyon szeretném tudni, hogy mi a helyzet az erdészekkel. Szeretném ezt is tudni. Nem említettem, de mindent gondosan feljegyeztem, mert nem akarok senkit most már tovább feltartani. köszönöm szépen. Elnök, nagyon köszönöm. Azt hiszem, nagy kár, hogy amikor én fiatalabb voltam, nem voltak ilyen gyomláló robotok, és nekem kellett gyomlálnom. A módosító benyújtásának ideje: január 29-e. Nagyon köszönöm a jelentéstervezetet, köszönöm mindenkinek a hozzájárulást. Eljutottunk a 9. pontig az Alpok régióra vonatkozó Európai Uniós stratégia címmel. Ulrike Müller, a vélemény előadója, az Alpok területéről van szó. A stratégiák végrehajtásához nincsenek új pénzalapok, vagy valamilyen struktúra, amelynek keretén belül koordinálni lehetne ezeket a tevékenységeket. Úgyhogy alapvetően az elképzelés az, hogy a már létező alapokból induljunk ki, és hatékonyabban használjuk fel a pénzügyi eszközöket, amelyekkel az EU rendelkezik. Azt gondolom, hogy a legjobb az lesz, ha meghallgatjuk az előadónkat. Parancsoljon, asszonyom! Köszönöm szépen, elnök úr! Először az Európai Bizottságnak szeretném megköszönni, hogy egy Európai Uniós stratégiát hozott létre, illetve foglalkozott az Alpok régiójával, és alapvében, tehát üdvözlöm itt törekvésüket, hiszen ha az Európai Unión belül az Alpok régióban ugye 7 tagállam és 80 millió ember érintett, 48 régió, mutatja tehát, hogy az Alpok nagy régió egy jelentős területe az Európai Uniónak. Bevezetőjében mondta, hogy új pénzügyi eszközt nem hoztak létre, tehát a mostani jogi keretek között szeretnének eljárni, jelezte a bizottság. Ám miatt elkezdjük az eszmecserét, azért szeretnék egyfajta ösztönző gondolatként annyit mondani, hogy az Interreg programok határon átnyúló módon működnek, az Alpok régiójában is önkormányzatokat, járásokat összekapcsolva, talán a mezőgazdaságon belül is lehetne valamit ösztönözni, az át, határon átnyúló projekteket célzottan támogatva a e térségben. Az Alpok régió jelenleg nem élhetne meg átgondolt mezőgazdaság és erdőgazdálkodás nélkül. Több száz éve folyamatosan dolgoznak gazda családok nagyon nehéz földrajzi és topográfiai körülmények között, ahhoz arra specializálódva. Nap mint napi munkájukkal dolgoznak ezek a gazdacsaládok, fenntartva a kultúrtájat, az ökoszisztémát, és nagy, jó, jó minőségű élelmiszereket előállítva. Ezért az eszmecserek során, keretei során tudnunk kell, hogy mik azok a területek, ahol a jövő számára leginkább tudunk perspektívát kínálni fiatalok számára. Szerintem lényegi fontosságú, hogy olyan politikát hozunk létre, amely a sajátságos területen is alkalmazható, a helyben élőket, a gazdákat vonjuk be a helyi politikába, és az érintett tagállamokat is tegyük nyitottá, hogy átlássák, milyen sokféle kihívást jelent a közös fellépés. Konk konkrétan az általam követett módszertamban a mezőgazdaságnak szenteltem a fő figyelmet, az Agrárszakbizottság a régi számára kell tudni kidolgoz állásfoglalását. Itt az a fontos, hogy a több száz éve kialakult agrárstruktúrát fenntartsuk, ehhez kapcsolódnak a hagyományos mezőgazdasági formák és állattartási formák, arra kell törekednünk, hogy a nemzeti jogi keretek és az EU harmonizáció figyelemmel legyen ezekre a sajátságokra. Aztán egyszerűsítenünk kell a cross-compliance követelményeket a kis gazdaságok és a hegyi gazdaságok számára, és az elgazdasodás ellen, jelenségéből is foglalkozni kell, az erdő és a termőföld úgy kell észszerűen kiadnásra kerüljön, hogy a fajok sokfélesége és a mezőgazdasági kép, a táj és a vízgazdálkodás érdekei is megvalósuljanak. A, a helyi források fenntartható, fenntartható gazdálkodás komolyan hozzájárul ahhoz is, hogy jobb ellátást biztosítsunk a regionális szinten a mezőgazdasági termékek és a megújuló energiaforrások körében is. videnünk kell a földtulajdont, a paraszt családok földtulajdonát és a flóra, fauna, habitát és víz irányelvek tagállami végrehajtása is figyelemmel kell erre. Legyen meg a nitrát irányelv is. Az Alpok régió rendkívül ki van téve a klímaváltozás hatásainak, egy nagyobb kockázatokkal kell szembenézenek a gazdák, mint lavinák, árvizek, omlások, és ezért kell kockázat megelőző intézkedéseket is előrányozni. Olyan politikára van szükség, amely az Alpok régió embereinek az érdekét szolgálják, hogy versenyképes, vonzó tudjon maradni az élelmiszertermelés ebben a régióban, olyan kezdeményezésekkel, amelyek a mobilitás eszközeit és használják a digitális infrastruktúrát, az energiállátás digitális eszközeit is mozgósítják, és végső soron a társadalmi, szociális struktúrákat kell javítani, hogy annak érdekében, hogy továbbra is megműveljék ezeket a területeket. Átfogó jelentést írtam, nem akartam túl hosszan ismertetni, lesz majd intenzív eszmecserét folytatnunk erről, Fontos, hogy egy olyan képzési ágazat is működjön, amely a kutatással, fejlesztéssel összekapcsolódik, hiszen a vidéki területeken nagyszerű hálózatok működnek már most is. A mezőgazdaság, a főiskolák, az élelmiszeripari vállalatok között. Itt a foglalkoztatási valóságot is jól ismerik a szereplők, és itt le, így, ezek révén lehet javítani az Alpok régiójában a foglalkoztatási kilátásokat. Nagyon sok jó gondolat van, örülök a vitának, előre is már a képviselőtársaimmal, és szívesen megszívleljük majd az általuk mondottakat annak érdekében, hogy az Bizottság jó állásfoglalást tudjon írni és hozzájárni a jelentés sikeréhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Négyen kértek szót. másfél perc fejenként. Nikolson úr először is. Köszönöm szépen. Dorman eh, tevő kollégánk nevében szólalok meg, nem tud itt lenni. Kérem, hogy ne eh, rám nézenek eh, felháborodva, én csak a postás vagyok. Nos, a meglévő forrásokat kell jobban felhasználni annak érdekében, hogy a vidékfejlesztési, területfejlesztési ügyeket meg tudjuk oldani, például az alpi térségek tekintetében. De ugye a Duna régió, a balti térség esetében hasonló kérdések vetődnek fel, itt regionális alapokon indultak ezek a programok. Az EU stratégia az alpesi térségek tekintetében azonban ugye Ausztria, Szlovénia, e, Franciaország és így tovább öt EU-s tagállamra van szó, és néhány nem EU-s tagállamra, például Liechtensteinről. E, úgy gondolom, hogy a meglévő EU-s alapokat kell koordinálni, különösen a kohéziós politika e, tekintetében. Környezetvédelmi szempontból beruházói tekintetben a turizmus, a közlekedés, a klímavédelem ügyei mind összefüggenek itt. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a mikro, makro regionális stratégiát úgy kell kilakítani, hogy a már meglévő EU alapokat koordináljuk jobban. Köszönöm. Dziękuję panu Łazon. Loazon úr. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Először is az első megjegyzésemmel kezdeném. Hogyan lehet egy közös stratégiát létrehozni a területekre, amelyek eltérőek? Franciaország például a jövő mezőgazdaságának laboratóriumához hasonlít, vannak kicsi gazdaságok, nagyon fontos lenne egyensúlyot teremteni a legnagyobb probléma sajnálatos módon a jövedelem, mint mindenütt. A kis gazdaságoknál 28%-ot esett vissza. Megint csak olyan kappal nézünk szemben, amely a koncentrációt támogatja. Ha nem támogatjuk a jövedelmeket, akkor egyáltalán nem lenne jövedelme a gazdáknak. Az Alpok területe gyakorlatilag ki van téve ennek. Az alpokban a gazdák szembe kell, hogy nézzenek az intenzív termeléssel, a hegyvidékeken. Arra próbálnak törekedni, hogy földrajzi jelzéssel ellátott védett termékeket hozzanak létre, és gyakorlatilag nem nagy távolságra kelljen szállítani őket. Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy az Alpok területének gazdasági termelésének sajátosságait megvédjék? Köszönöm. Köszönöm szépen, Aguilera képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekesnek tűnik számomra az, hogy az alpesi térség esetén olyan olyan jövőképet látunk a magas hegyi térségekben, ahol koordinálnunk kell a nemzeti politikákat is, mert hogyha csak a gazdasági ágazatra figyelünk oda, hát itt a mezőgazdaság és a turizmus is összefügg, de figyelembe kell venni természetesen azokat a nehézségeket is, amelyek a közlekedést érintik ezeken a területeken szociális szolgáltatások nehézségeit is. Fontos, hogy ebben a kommunikációban olyan globális jövőképet alakítsunk ki, amelynek keretei között koordinálni tudjuk a meglévő forrásokat. Sokszor nem több forrásra van szükség, hanem a meglévőket kell jobban koordinálni. Hiszen sok olyan magas hegyi térség van, ahol, amelyet az emberek elhagynak, ahonnan elkötöznek, hogyha aznak nem szó, látjuk el megfelelő szolgáltatásokkal. A magas hegyi mezőgazdaság tekintetében én egy globális megközelítésben hiszek, amelynek keretein belül konkrét résztérségeket tudunk semmiképpen, hiszen 80 millió emberről van szó, aki a magas térségében él, de fontos, hogy hogy, hogy egy egységes megközelítést alkalmazzunk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Urke Müllernek ezt a kiváló jelentést, amelyet teljes mértékben támogatni tudok. A hegyi gazdák nevében is meg szeretném megköszönni azt, hogy a lehető legnehezebb körülmények között folytatják munkájukat évszázadok óta, családról, családokon belül kézről kézre adva. Úrika beszélt az elgazdasodásról, ott, ahol a gazdák elhagyják a hegyi területeket, negatív módon rosszabbra fordul a táj állapota. A hegyi területek sokszor üdülő körzetek is, ezért Nekik köszönhető a gazdáknak, hogy olyan, olyan szép a táj, hogy oda vonza a nyaralókat, illetve a, a pihenőket. Az agrárreform során Csolosz négy hektárban szerette volna néhány ö, ö, termékre szorítani ö, ezt a kategóriát, és a, aki nem tartotta volna be az állattartási normákat, amit meghatározza, bezárhatta volna a gazdaságát. Holott gondolunk arra, hogy te, olyan lehetőséget teremtsünk, hogy ne kelljen bezárni a, a gazdaságokat. Utaztam Karintiában, Dél-Tirolban, Kelet-Tirolban, és láttam, milyen hatalmas munka ráfordítással működtették ezeket a, a gazdákat, gazdaságokat csak ők tudják fenntartani, akik most működtetik. Ha elhagyják ezeket, akkor nem marad senki, aki tovább vigye. Direktor, bardzo Dimitro. Nos, az igazgató úr. Dimitro. Kérem, hogy legyen a lehető legtömörebb és rövidebb, nagyon állás leszek. Köszönöm szépen. Nos, úgy gondolom, hogy megfelelő stratégiát jelent ez az elképzelés. A kapnak nagyon sok eszköze van a fenntartató fejlesztése az magas hegységi térségekben. Fontos itt a komplementaritás elképzelését használni a, az új 2014-20-as tervezési időszakban is, hisz a távközlési infrastruktúra terén például ez elkerülhetetlenül szükséges. A vidékfejlesztési elképzelések tekintetében olyan RPD-k vannak mind az öt tagállamban, amelyek, amelyek erre felhasználhatóak. A közös és következetes beavatkozások érdekében az új politikai keretrendszer tekintetében tagállami stratégiákat kell létrehozni az összes finanszírozási alap kihasználására. Vidékfejlesztési programot kell elfogadni a tagállamok régióiban egy nemzetközi logika alapján a különböző territoriális kontextusokban ideértve például a hegyi térségeket is. In 20 consist úgy gondolom, hogy következetességet eh, eh, kell eh, megvalósítanunk az összes alapfelhasználásában, és a tagállamoknak stratégiai válaszokat kell tudniuk adni a vidékfejlesztési programok keretein belül, továbbfejletett programokra és továbbfejlesztett fejlesztett, elmélyített koordinációra van szükség vidékfejlesztési alap és egyéb alapok felhasználásában. A hegyi térségekben nagyon fontos, hogy a különböző alapok egymás jó kiegészítsék, ez különösen releváns bizonyos érzékeny területeken, mint a vidéki infrastruktúra, a szélessávú internet, a szakképzés és a helyi szolgáltatások kérdése. A vidékfejlesztés hozzá lehet kötni a alpesi régiók konkrét elvárásaihoz támogatni kell a fiatal gazdálkodókat, az európai innovációs partneri kapcsolatokat meg kell erősíteni, tervez, termelői közösségeket kell támogatni, helyi piacokra való hozzájutást kijutást kell támogatni. Úgy gondolom, hogy különösen fontos itt fontos itt tudnunk azt, hogy, hogy ezeknek a térségeknek a fenntartható kezelése ezeknek az embereknek a kezében van. A LIDER programon keresztüli megközelítés nagyon fontos, a szubregionális szinten a LIDER nagyon hasznos eszköz, hiszen a kiegyensúlyozott fejlődés lehetőséget teremti meg a LIDER helyi fejlesztés stratégia megvalósítása, területi koherenciát biztosíthat a magas térségekben is, ezen kívül megfelelő eszköz lehet ahhoz is, hogy a vidéki, városi térségek közötti együttműködést, eh, egyensúlyt megteremtse. Ehhez hatékony módon kell eh, kezelni ezeket a forrásokat, természetesen a, a különböző alapok komplementaritása is eh, hasznos a tagállamon belüli interterritoriális együttműködés vagy több különböző tagállam különböző területei közötti együttműködés, vagy harmadik országok területei közötti transnacionális együttműködés kereteit is támogatunk kell. Ez néhány példa arra, hogy a KAP és a különösen a vidékfejlesztési programok milyen módon tudják egymást kiegészíteni a magashegyi térségek támogatása érdekében. Nagyon nagy örömmel dolgozok együtt önökkel a továbbiakban ennek a stratégiának a tökéletesítése terén. Good, Gut, kurz jó, röviden köszönöm szépen a sok hozzászólást és az együttműködés, a tudás átadás a tagállamok között rendkívül fontos számomra, hogy tanulhassunk, tanulhassanak egymástól. Azt mondja, akkor nem tudom, hogy a programok és a határon átnyúló intézkedéseket hogyan lehet megcélzottan úgy hálózatba kapcsolni, hogy az EU tagállamok és a nem EU tagállamok között is megvalósíthatóak legyenek ezek a regionális ö, piacok, vagy a, a védett ö, régió, hegyi régiókra utaló címkék, ö, számozási címkék rendkívül fontosak saját régiónban, az Algolyban 600 százalékban úgymond helyi tejet, tejet használnak fel a lakosok. Tehát a kis kereskedelmi terjesztési szövetségek hatalmas sikereket értek el internet kapcsolatok révén, sajtot például küldve más tag, értékesek más tagállamokban. Tehát nagyon jó példák vannak. Köszönöm a hozzászólásokat. Azt hiszem, hogy ezekben a pontokban jól tudunk majd működni. Ja przypominam Państwu, że jeszcze będziemy e, ten... Nagyon köszönöm. Emlékeztet arra, hogy március 14-15-én ismételten visszatérünk erre a témára, úgyhogy lesz idő átgondolni a megjegyzéseket, a makrorégiós ö, stratégiák, a kohéziós programok és szakpolitikák részei, úgyhogy nyilvánvalóan lesz alkalom majd figyelembe venni az aggályokat a gazdák részéről és mivel hegyi vidékekről van szó, tudjuk, hogy ott sokkal nehezebb a gazdálkodás. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, köszönet az előadónak, köszönet minden hozzászállónak. Ezzel a tizedik ponthoz jutottunk. Úgyhogy nagy örömmel üdvözlöm John Clark urat, aki a főigazgató helyettes a mezőgazdasági főigazgatóságnál talán emlékeznek arra, hogy a múlt év végén már találkoztunk vele, eszmecserét folytattunk a főigazgató helyettes úrral. Most földrajzi jelzésekről lesz szó, amelyek rendkívül fontosak Európa számára. De nagyon nehéz világviszonylatban érvényesítetni ezeket és a TTIP maga a bizonyíték arra, hogy milyen nehéz elismertetni a földrajzi jelzéseket. Úgyhogy ezzel át is adom önnek a szót, parancsoljon. Well, thank, thank you very much, uh, Chairman. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, John Clark vagyok, a mezőgazdasági főigazgatóság főigazgató helyettese. Nemzetközi dimenziókról szeretnék beszélni a földrajzi jelzések kapcsán, azt hiszem mindenkinek nagyon fontos ez. De azt hiszem először emlékeztetnünk kellene magunkat arra, hogy mi is a földrajzi jelzés. Először is egy elismert formája a különbség tételnek olyan, mint hogyha valamilyen Specifically, a GI is a product which is produced... Márka jelzés lenne. Ez egy bizonyos területre jellemző, egy bizonyos termelési módszerre, vagy minőségre, illetve arra a hírnévre, amelyet a név hallatán felkelt. Szoros a kapcsolat a név, a termék illetve a helyszín között, ahol előállítják ezt a terméket. A földrajzi jelzések rendkívül fontosak kereskedelmi szempontból az EU számára. Ma nem csak a legnagyobb importőrei vagyunk az élelmiszereknek, hanem a legnagyobb exportőrjei is. Ez részben annak köszönhető, hogy a közös mezőgazdasági politikát többször is reformáltuk, és egyre piacorientáltabb a szakpolitikánk. Élelmiszereink versenyképesebbek a világpiacon, mint valaha voltak. Sőt, kereskedelmi többlettel rendelkezünk élelmiszerből, kb. 18 milliárd eurós mértékben. 6%-kal nőtt tavaly az exportunk. A földrajzi jelzés rendkívül fontos ennek az egészséges export tevékenységnek, és ennek kereskedelmét az EU-n kívül jelezzük. Tavaly 15 milliárd euró volt az ilyen jellegű termékek értéke a világpiacain, annak ellenére, hogy az oroszok betiltottak bizonyos termékeket. Mivel ezek a termékek ezt a magas szintű élelmiszer minőséget és ital minőséget képviselik, nyilván bizonyos mértékben befolyásolják jelenlétünket más piacokon is. A kereskedelmi megállapodásra való tekintettel engedményeket kellett tennünk az élelmiszerek terén, ezért jobban kell védenünk ezeket a földrajzi jelzéssel ellátott termékeket, hogy kiegyensúlyozott helyzet alakuljon ki. A továbbiakban el szeretném magyarázni azt, hogy a földrajzi jelzéssel ellátott termékek miért olyan fontosak számunkra, ami a kereskedelmet és a munkahelyeket illeti. Először is emlékeztetni kell arra, hogy a földrajzi jelzés nem csak két-három EU tagállamot érintenek. Mióta a 90-es években bevezetünk egy EU szerte alkalmazott rendszert, egyre több te, tagállam alkalmazza ezeket, úgyhogy most már minden tagállam védi és kifejleszi saját termékeit, nem csak a pesgőről, a pármari sonkáról van szó, Németország, Magyarország, Málta, és még több tagállam is rendelkezik ilyenekkel, körülbelül összesen 3000 ilyen jellegű termékünk van. Ezek többet értéket is képviselnek. Mezőgazdaságunk erősége nem annyira az alaptermékekben jelenik meg, hanem inkább a többlet értékkel rendelkező termékek előállításában. A fogyasztók nagyra értékelik az európai élelmiszereket és italokat, mert nagyon jó hírük van. Tom Vilszek a, a, amikor itt volt a szakbizottságban decemberben, elmondta mindezt, aki az amerikai mezőgazdasági miniszter. Készek is a fogyasztók többet fizetni ezért. Általában egy ilyen jellegű terméknek kétszeres az ára a nem földrajzi jelzéssel ellátott termékhez képest. Egy harmadik megjegyzés ezzel kapcsolatban olyan termékekről van szó, amelyeket általában KKV-k, szövetkezetek állítanak elő, sok munka fekszik bennük, és nagyon sok munkahelyet képviselnek vidéki területeken. Például a pár mai sonka, vagy a azok a termékek, vagy például a konté sajt nagyon sok munkahelyet teremt vidéki területeken. A konté tízezret, a, parmai, a parmezán sajt pedig ötvenezret Olaszországban. Úgy látszik, a kereskedelmi partnereink akarják megakadályozni, hogy beszéljek. Na, következő ida, dia. Miről is tárgyalunk? védeni akarjuk ezeket a földrajzjelzéssel ellátott termékeket, mert nagyon sokan kihasználják külföldön ezeknek a létét, például ott van a feta sajt, Ausztráliából most már olyan termékek jelennek meg, amelyek úgy néznek ki, mintha görög termék lenne. Ott van például a sonka, az olasz sonka, a prosciutto az olasz csomagolásban, illetve az Azeni szilva, Angulem konyak vidékéről származik eredetileg, de Kaliforniából származó terméket találtak Japánban például. Ugye ez a visszaélés és a fogyasztók félrevezetése alása termékeink hírnevét, és jelentős kereskedelmi veszteséget jelent a termelők számára. További példák, amelyek a nevekre emlékeztetnek, ott van például a Bordó és a Bordó és a Bold Roti, a híres európai neveknek a kihasználása, ez nyilván kárt okoz, és a híriget rontja, mert ezek nyilván nem olyan minőségű termékek, és így ezek a rosszabb minőségű termékek az európai termékre emlékeztetnek. Nos, a nemzetközi tárgyalások során, a kereskedelmi tárgyalások során négy dologra koncentrálunk. Például a nevek védelmére a partnerek piacain, legalábbis a WTO TRIPS megállapodásának 23. cikke értelmében, aztán a kormányok administratív tiszteletbe tartatása, mert ha például az amerikai bíróságoknál vita folyik, ez nagyon sokba kerül egy bizonyos földrajzi jelzéshez kapcsolódó jog érvényesítése, és nagyon sokaknak nincsen ennyi pénze. Harmadik cél a tárgyalások során, hogy a már létező márka nevekkel együtt élhessenek ezek a földrajzi jelzések. Ezt ugye a WTO TRIPS megállapodása lehetővé teszi. Természetesen aztán szeretnénk egy listát ezen termékekről, a potenciálisan fontosakról, amelyeket a bilaterális kereskedelmi megállapodások is védenek. Ami a több oldalú tárgyalásokat illeti, a dohai ö, fordulónál nem igazán léptünk előre, és Nairobi-ban sem, ami a földrajzi jelzéseket illeti. Azonban van még egy másik adó a kezünkben, ez a Lisszaboni egyezmény, erről tavaly tárgyaltunk, ez pedig nem más, mint egy modern multilaterális megállapodás, amelynek keretén belül a tagok regisztrálhatják, védhetik azokat a földrezi jelzésre termékeket, amelyekről megállapodnak. Aztán egy átfogó bilaterális tárgyalási rendszerünk is van. Itt láthatják, hogy hol vannak a borokról, a szeszes italokról megállapodás, az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és a többiek vonatkozásában itt látható térképen az országok része. Aztán van egy csomó olyan ország, akiket itt feltüntettünk, amelyekkel tárgyalások folynak, szélesebb körű termékvédelem vonatkozásában Kanada, Kolumbia, Peru, de ugyanakkor Svájc, Marokkó, Ukrajna is ide tartozik. Harmadsorban nagyon sok ö, most folyó tárgyalás keretén belül is szó van a, ö, az ilyen termékekről. Ki szeretném emelni Vietnámot. 150 legfontosabb európai nevet szeretnénk védeni. Aztán ott van Japán, rendkívül fontos piaca a jövőben ezeknek a termékeknek. India, Mercosur, Norvégia és természetesen az Egyesült Államok, a TTIP keretén belül a legfontosabb 150 terméket szeretnénk védeni. Itt majd erre visszatérek. Ami a jövőt illeti, Ausztrália, Új-Zéland, Mexiko és Chile tartozik ide. Ezek is fontosak az ilyen jellegű termékek vonatkozásában, mert itt csak nyerhetünk a mezőgazdaság terén. A TTIP-ről engedjenek meg még néhány szót, ahol a földrajzi jelzéssel ellátott termékek rendkívül nehéz és ellentmondásos témának bizonyultak. A ttip e belül jelentős védelmet szeretnénk biztosítani, főleg az élelmiszereinknek, hogy a kormány védje ezeket a neveket, mert nagyon sokba kerül a bírás, bírósági pereskedés az Egyesült Államokban, védelmet, a különböző jelzéseket, illetően például a kizászlócskák és egyebek. Ezen kívül megoldásokat szeretnénk az olyan termékek esetében, amelyek konfliktusos helyzetbe kerülnek a már régen létező márkák vonatkozásában Amerikában. Aztán az amerikai piacon egyes bor nevek kivezetése, a például a champagne, a porto, a kenti, a southern, a tokai és egyéb ilyen jellegű termékek kivezetése az amerikai előállítók részéről. A bilaterális megállapodások keretén belül évekkel ezelőtt ígéretet tettek erre, de eddig még nem került erre sor, úgyhogy most a TTIP vonatkozásában is felmerült. Amit nem szeretnénk, és fontos hogy ezt hangsúlyozzam, mert nagyon sok propaganda hangzik el a médiákban a TTIP-ről és a földrajzi jelzés ajánlható termékekről, tehát nem szeretnénk azt kérni, hogy jelentősen változtassanak az amerikai rendszeren, e, vagy hogy mi akarjuk ráerőltetni a mi rendszereinket az Egyesült Államokra. Nem akarjuk monopolizálni sem az általánosan megállapodott közös élelmiszerneveket, nem akarjuk védeni az Egyesült Államokban azokat a termékeket, amelyek nálunk nincsenek. A camembert, a cheddar, a brie, a mozzarella, a provolone, chorizo és ezek. Ezeket nem akarjuk védeni, annak ellenére, hogy ezt halljuk a médiákban. Az egyik ironikus, a dolog egyik iróniája itt a TTIP kapcsán, hogy bár az Egyesült Államok rendkívüli módon ellenzi a nagyobb védelmet, például a saját TPP vonatkozásában Koreával a saját földrajzi jelzéseit védi, például a Tennessee whisky esetében, ezeket distinktív termékeknek neveznek. Egész egyszerűen ez a különbség, de tulajdonképpen itt földrajzi jelzésről van szó. Jó dolog viszont az, hogy az Egyesült Államok elismeri azt, hogy a földrajzi jelzésekről igenis tárgyalni kell a TTIP keretén belül, mert ha nem így lenne ez, akkor nehezebb lenne ez az Európai Parlament számára. És ahogy említettem, a TTIP-en belül védeni kell a földrajzi jelzéssel ellátott termékeinket, szemben azon engedményekkel, amelyeket bizonyos mezőgazdasági termékek esetében tettünk az Egyesült Államok nem hajlandó keményen tárgyalni a földrezihezésre lehetett termékek vonatkozásában. Azt javasolták, hogy a saját termékeinket védjük jobban. Tehát van még mit tennünk az Egyesült Államokkal kapcsolatban, de végül is jó esélyünk van, hogy a TTIP-en belül kiegyensúlyozott megállapodás szülessen. És amikor majd a középtávba jutunk a tárgyalások vonatkozásában, meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ezek a földrajzi jelzés állított termékek ne maradjanak le a tárgyalások során. Nagyon remélem, hogy az Önök szakbizottsága a továbbiakban is támogatásáról fog biztosítani minket a TTIP keretén belül a, a földrajzi jelzések vonatkozásában, és máshol is, mert egyébként nagyon nehéz lezárni a, meg a, a tárgyalásokat az Egyesült államokban. Ennyit szerettem volna elmondani, elnézést, hogy ilyen töményen fogalmaztam, de ha bármi kérdésük van, szívesen válaszolunk kollégáimmal együtt. Nyilván. Nem kell elnézést kérnie. Nem kapcsoltuk ki a mikrofonját, nem vontuk meg a szót öntől, de 7-8 ember kért még szót, ők szót kapnak, másfél perc jut mindenkinek, nem több. Úgyhogy lesz lehetőség válaszolni. Másodperc, egy másodpercre, sem több Sájer asszony. Voorzitter, dank u wel. Eh, Köszönöm. Gratulálok a bizottságnak a magyarázatért. A TTIP kapcsán nem tudjuk, mi lesz az európai igények sorsa, tehát fontos ezekkel foglalkozni. Van egy másik kérdés, amit most a termékek ö, körében a pármai sonka tekintetében nálunk a, elmagyaráztam, hogy Hollandiában az ottani sertés esetében televíziós programokban fogyasztói szeretek kérték, hogy magyarázzák ezt. Sok esetben Hollandiából származik a sertés, amelynek a húsából csinálják a, ezt a sonkát, amelyet ezt így forgalmaznak. Ki ellenőrzi tehát ezeket? Lehet a fogyasztónak joga van tudni, hogy mi történik itt, hiszen megfizeti az árát ezeknek a termékeknek. Konkrét kérdés, tehát a holland sertésből csinált párma is onka, hogy fest. Köszönöm. Sokan vannak még. Egy percben kap mindenki csak szót. szúr. Köszönöm szépen, elnök úr. A munkatársam egy friss sajtóközleményt tett elém az imént, amelyet a Bajor mezőgazdaságról szól, amely egy új export rekordot ért el. 8,6 milliárd euróban került értékesítésre a többi EU tagállamban és máshol is bajor mezőgazdasági terméke. E termékek jelentős része csak azért volt értékesíthető, mert jó földrajzi címkézéssel, jelöléssel rendelkezett. A TTIP esetében is nagyon fontos, egy kollega a német Bundestagban azt mondotta, ha láttam volna eh, eh, ezeket a hamisításokat, jó lett volna, hogyha a termékekre rátennék a nemzeti zászló képét is, mert akkor jobban felismerhető volna a hamisítás. Ám sok negatív, rossz döntés is történt a múltban. A brit impérium azt követelte meg, hogy a német termékek rá kell írni, hogy Made in Germany, és akkor eh, a britek tudják akadályozni ezeknek a világkereskedelmét, Hát ma kiderült, hogy épp ellenkező érvényesült ennek, mint amit a brit hatalom, birodalom akart, éppen hogy vették a német címkéjű dolgokat. Köszönöm szépen, a főigazgató úr. Két dolgot szerettem volna konkrétumot kérdezni. Először is az USA megállapodás 2008-as, ugye 2006-os, ugye nem teljesült, nagyon nagy probléma ez, itt van a Malaga Porto és egyéb erdett jelzések. A TTIP tagyása kapcsolatban ez fölvetődik. -e? Másrészt van-e van -e egyfajta vörös vonal ezen a területen, amelynek függvényében meg tudunk állapodni az egyéb TTIP kérdésekben, vagy ez nem olyan fontos? Jár képviselő szó. Képviselő szó. Köszönöm, elnök úr. Csak két rövid kérdésem van. Az egyik. Srej Pirik asszony képviselőtársam vetette fel, hogy a származási címkézésnél jobban kéne figyelnünk arra, hogy honnan jön a nyersanyag, melyik országból. Itt, itt lehet egy kicsit csalni. Tudnék ám ez ellenérv is lehet az amerikaiakkal szemben a TTIP-nél, tehát hogy a tiroli sonka esetében a sertés is a Tirolban nevelkedjék. Az amerikai mezőgazdasági miniszter itt a szakbizottságban azt mondta, hogy legyen itt átláthatóság, mondta, a legegyszerűbb az volna, mondotta, hogy a földrajzi megjelölésnél odaírnánk Euro, Made in Europe, ez EU-ban készült, vagy Made in US. Hát milyen megoldás elképzelésünk van nekünk, vagy önnek, mert a földrajzi megjelölés lényegi fontosságú európai termelők számára, ebben nem engedhetünk, ám hol lehet megoldásálni a TTIP keretében, hogy mind a két fél igényei kielégüljenek. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem a következő lett volna. Mennyi időbe telik a felkérések rendezése. Horvátország 18-at nyújtott be eddig, és csak hetet rendeztek még. Ezeknek egy résznek a rendezése problémás, mert ellenvetések kerültek föl, de ahogy ön is említette, e, kell, hogy valami felé kapcsolat legyen a termék neve és a, föld, a termelésnek földrajzi térsége megnevezések között. Lehet, hogy meg lehetne gyorsítani az eljárás, mert hogyha Varasdén ról van szó például Verozsin városa nevét használják, akkor és felvet ezzel kapcsolatban ugye felvetés vagy is merül fel, nem olyan nehéz eldönteni az ügyet. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Először is csatlakoznék ahhoz a kérdéshez, amit Erez Garcia asszony tett fel a 17 generikus vetőmag kapcsán. Aztán, köszönöm, hogy világosan fogalmazott egyébként, azt mondja nekünk, hogy a földrajzi jelzésre vonatkozó termékekről nem akarnak újra tárgyalni az amerikaiak. Úgyhogy itt megrekedt a dolog. Tehát ez a szerződés, amit le most írtak alá, végül is az volt a kérdés, hogy előre léptek-e. Két kérdésem van tehát. A tárgyalási stratégia során nem akarják ebbe az irányba nyomni a dolgot? Hogy mi engedjünk itt a földrajzi jelzések vonatkozásában, hogy aztán még egy csomó mindent engedjünk? mert már a tárgyalások keretén belül egyébként fel kellene, hogy szabaduljon és újra beinduljon ez a tárgyalás, mert egyébként szerintem le kellene állni a tárgyalásokkal. Poseł Agnyú. Agnyú úr. Nos, a bizottság aknamezén mászkál kétségtelenül. Ön említette a csedár sajtot, de mi csak a cseser sajtal, a hasonló neve van nagyon lehet, hogy ezt szeretnék meg, ők is földrajzi megvédésként használni. Ez egy térségneve. Azon kívül vannak olyan márknevek, ahol vagy ott a vers, a vers rabbit, vagy pedig a Yorkshire pudding, ami ugye egy véres hurka neve, ezek hétköznapi terméknevek, ételnevek, E, amelyeknek a nevében egy városnak vagy egy térségnek a neve van, e, és csak a tagállam képes arra, hogy ezeket az ügyeket megoldja, ezt nem lehetne a közös szinten rendezni. Flanagan úr, köszönöm szépen! Ön említette néhány alkalommal azt, hogy a ttip kapcsolatban e, plegykák vannak. Mi az oka ennek? Lehet, hogy azért, mert nincs elég információ, mert egyfajta vákumban, és ebben a vákumba a plegykák beszivárognak? nem lehetne egy kicsit több tájékoztatást és több információt, több adatot, több tényt eh, osztanának meg velünk? Eh, a bajor exportra hivatkoztak, ugye eh, a, az biztos, hogy az én háztartásom elég sok nagy mértékben felelős a franciszkán, a ferences sörök impotjában. One minute. Angelira asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, főigazgató eh, eh, úr. Konkrétumot szeretnék kérdezni. Úgy gondolom, hogy eh, az európai történetenek az ügynek tulajdonképpen sikeresen tekinthető. hiszen kiteresztettük a, hatáját a nem élelmiszer jellegű termékekre is. De szeretném volna kérdezni valamit, ha jól értettem, Megköszönöm, a válaszolna, hogy megpróbálunk megpróbáltunk tárgyalni bizonyos partnerekkel, de nem biztos, hogy ez sikerült. De ha jól értettem, nem e, került sor előrelépésekre, de az eh, kollégám által feltett kérdésben, és Andrew úr által is feltett kérdésekben a TTIP kapcsán. Tehát nagyon konkrét a kérdésem, hogy a mezőgazdaság, a földrajzi megnevezésekkel kapcsolatos kérdés vajon vörös vonal lesz a TTIP tárgyalások során? Nikolson. Nikolson úr. Thank you very... Köszönöm. Elnök úr, köszönöm. Ezt a nagyon összefogott ö, magyarázatot, amely segít bennünket, hogy átlássuk a probléma lényegét. Köszönöm, igazgató úr. Amikor Amerikában jártam nemrég, érdekes ö, kérdésekkel szembesültem. Meg tudjuk védeni az amerikai érvek ellen a GI rendszert? Mert azért elég világos. Amikor Amerik a, a trademark, tehát a, a márka jelzéssel kapcsolatos érvük elég erős, elég ütős érv összekapcsolható? Ez együtt élhet a mi által javasolt rendszerrel? Azt is el kell mondanom, hogy az én régióm, amely most lépett be a PDI rendszerbe, eleinte tetszett az embereknek, Hát megengedhetjük-e, hogy az egész megállapodás Amerikával csak azért akadjon el, mert a GI rendszer elakasztja. Lehet, hogy egy kicsit merész, amit mondok, de hát ma délután lehet, hogy ezzel ébresztem fel magukat. Grazie, Presidente. Molto... Köszönöm a szót. Nagyon gyorsan. Ami a titipet illeti. Nagyon fontos, hogy védjük az eredeti jelzés Mikor lesznek védettek ezek a termékek, ez a több mint 3000 termék, és ha igen, akkor mikor? Dziękuję bardzo krótko. Nagyon köszönöm. Nagyon rövid leszek. Nem esünk egy kicsit túlzásokba ezekkel a földrezi jelzésekkel? Tudom, hogy tényleg imádjuk a saját termékeinket és a régióinkat, de itt most olyanokról beszélünk, mint például a minőség és a márka védelem. Mi van, hogyha nincs is piac ezeknek a termékeknek? Ez ízlés kérdése is. Hogyha csak ez alapján választanánk, akkor tudnánk különbséget tenni ezen termékek között? Nem tudom, ami az exportot illeti, talán olyasmit mondok, amit az emberek nem akarnak hallani, vagy nem tetszik nekik, de szinte biztos vagyok abban, hogy a PGI-okra vissza kell térni, mert pillanatnyilag nem rendelkezünk megfelelő információval, ennyit szeretem volna mondani, köszönöm. Thank you, thank you Chairman, and thank you all. Uh, köszönöm szépen, mindenkinek köszönöm. Éppen a a lengyel vodka az egyik legsikeresebb eh, földrajzi terület megjelölés eh, a világ történetben, úgyhogy nem kell ezt lekicsinyelni. De hadd próbálják meg eh, reagálni a felvetésekre. Ennek közül Sokan egyetértettek azzal, hogy a földrezi megjelölések alapvető fontosságúak a kereskedő megállapodásainkban. Ez így is van, hiszen nagyon nagy százalékát képviseljék az exportunknak és az export potenciálunknak a mezőgazdasági termékek tekintetében. Ez igazi sikert jelent az Európai Unió kereskedelmi történetében és minél többet elismertetünk Japánnal, Kínával, vagy Egyesült Államokkal, annál többet tudnak exportálni. Ennél egyszerűbben nem tudom ezt megfogalmazni. A pármai sonkát felvetette sajnos asszony, hogy vajon a pármai sonka gyártható-e importból, régen kívül származó sertésből. Ez válasz nem. A sertéseket ott kell makkon nevelni helyben, Észak-Olaszország bizonyos konkrét régióiban. A pletykák ellenére nem lehet e, máshonnan importálni a sertést, ami aztán hirtelen e, olaszosításra kerül Parmában. Several of you raised the question of uh, többen felvetették a szemi generikus borneveket az USA-ban. Erens Garcia képviselő utat erre, elkötelezetten vállaljuk azt, hogy az EU-USA tárgyalások során második körben, második fázisban fogunk ezekre tárgyalni. Az Egyesült Államok egyedülre nem mondta meg, hogy mit szeretnének ezzel kapcsolatban elérni, de igazán ezt a megoldást nem tudják kierőszakolni, a TTIP a lehető legjobb Eh, megoldásunk arra, hogy ezt a 17 személy generikus bornevet kivezessük. Jár úr folytatta a kérdést, hogy hogy eh, mi újság az eredetre vonatkozó eh, szabályzatok és területvéd, területi földrajzi terület megnevezés rendszerek között, milyen kapcsolatok vannak. Ez két különböző téma tulajdonképpen, más-más kereskedelmi és szellemi tulajdonjog kérdés a kettő, más szabályozás a esnek. Nyilvánvalóan egészen más koncepciót képviselnek a földrajzi jelzések. Több kérdés elhangzott azzal kapcsolatban, hogy vajon a földrajzi jelzések azok vörös vonalat fognak-e képviselni, vagy a mezőgazdaságban, vagy máshol, amelyek nélkül nem írjuk alá a teljes TTIP megállapodást. Nos, ezt nehéz most megmondani világosan előre. Tehát biztos, hogy a tanácsi felhatalmazásunk, mandátumunk világosá teszi, hogy a földrezi jelzésekről beszélni kell a TTIP keretein belül, és olyan üzeneteket kaptam az Európai Parlamenttől következetesen, hogy nehéz lenne elképzelni egy olyan TTIP-et, amely nem tér ki a földrezi jelzésekre. Nyilván a tárgyalások során úgy gondolom, hogy részemről gondolom, hogy nem lehet a mezőgazdasági tárgyalásokat lezárni a TTIP keretein belül, hogyha nincs benne a földrajzi jelzésekre vonatkozó kérdéskör, úgyhogy még a mezőgazdaságon belül is kell valamiféle egyensúlyt teremteni, nem beszélve a teljes TTIP megállapodás rendszerről. Nicholson úr, remélem, hogy nem csávították el az amerikaiak. Az amerikaiak nagyon meggyőző értékesítési érvei vannak, hogy az ő trademark rendszerük a, a leghető legjobb, máshol nincs szükség, ez azonban nem ad magas szintű védelmet az élelmiszereink számára. A, ez egy alapszintű védelmet biztosít a földrajzi jelzéseknek, és nincs végrehajtás, nincs, nem érvényesítik ezt a trademark rendszert. Eh, gyakorlatban a gyártóknak bírósághoz kell fordulniuk, ami milliárdokba kerül, milliókba kerül dollárban. Tehát ez a, a mi fölvezélyezésekre vonatkozó igényeinket nem elegítik itt, más megoldást kell találni, ami biztosítja számunkra azt a szintű védelmet, amire szükségünk van. Agnew úr említette, hogy, hogy aknamezen járunk. Nos, a hagyományainkról van szó arról, hogy mit eszünk, és sokkal érzékenyebb politikailag és kulturálisan, mint, mint sok más terület. Ugyanakkor ne felejtsük el azt a tényt, hogy az európai földrajzi jelzések védettek eh, tagállami szinten élveznek eh, védelmet, tagállami szinten eh, vannak nyilvántartásba véve, tagállami szinten ismertet, ismerik el őket, például a, a, a Scott, Scott Whiskey-t, én Yorkshire vagyok, a Yorkshire pudding az nem földrajzi jelzés, ez a véres hurka, ugye nem hiszem, hogy a véres hurkát azt földrajzi jelzéssel kéne védeni. Nos, ezután a tagállam a saját földrajzi jelzéseiket benyújtja, és az egész Európai Unióban védetek lesznek. Ez nagyon fontos, mert hogyha szeretnénk saját termékeinket mondjuk az EU-n belül is akár forgalmazni, akkor az egész tagállam, nem csak a tagállamban, hanem az egész EU-ban is védeni kell ezeket a jelzéseket felmerül a kérdés, hogy mennyire realisztikus harmadik országok között megállapodásokban védenénk a 3020 körüli földrajzi jelzésünket. Nos, általában egy, egy 100-150-200 kereskedőnek fontos megnevezést védünk, hiszen a földrajzi jelzéseknek a döntő többsége a tagállam határait sem hagy, hagyja el soha maga a termék. Körülbelül 150-200 olyan termék van, amely földrajzi jelzésre rendelkezik, és potenciális exportra számíthat. Ugye Svájc kivételt képez, mert Svájc és az Európai Unió között gyakorlatilag 100%-os nyitottság van, és Svájccal kölcsönösen ismerjük eh, a teljes listát. A TTIP-a kapcsolatos eh, plegykák ugye az USA érthető módon megpróbálja a földrajzi jelzések eh, szerepét lecsökkenteni, és azt mondani, hogy ennek a fokozott védelme nem érték, nem jelent igazi pluszt Európa számára, és elég sok amerikai cég termel, gyárt Asiago, Gorgonzola és egyéb sajtokat, olasz zászlót nyomtatva a címkére, jó lehet amerikai gyártmány ezek a termékek. Maga az, hogy ezzel a zászlót teszik, pontosan jelzi, hogy tudják, mit csinálnak, híres európai termékeket másolnak. Elnök, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani ezért nagyon érdekes prezentációért, ezek mindig nagyon érdekesek. Nyilván vissza fogunk majd térni ezekre az ügyekre, de hogy hogyan választjuk ki ezt a 150 földrajzi eh, jelzést, eh, amely egy-egy megállapodás keretei eh, között védelmet élvez, hát az külön kérdés. Köszönöm még egyszer, és alig várom, hogy újra találkozhassunk, és részletesebben is megvitathassuk a földrajzi jelzéseket. Február 22-én találkozunk legközelebb. Köszönet a bizottság képviselőjének, hogy jelen voltak, és köszönet mindenkinek. Szép estét!